Good afternoon, dear colleagues, ladies and Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Kezdjük is a rendes szakbizottsági ülésünket. A napirend jóváhagyása, hogyha nincsen további észrevétel, akkor a napirendet jóváhagyottnak tekintjük változtatások nélkül. A végén lesz az egyéb napi rendi pont, úgyhogy ha bárki szeretne bármit felvetetni, akkor azt megteheti. Ha nincsen észrevétel, akkor a második napi rendi pontnál járunk, elnök közleményei. Az első a legfontosabb, az ötös és a hatos napi rendeket felcseréljük. Így tehát Patrick Kai úrral tartjuk meg először az eszmecserét, aki az Európai Biztonsági Ügynökség igazgatója, majd pedig Langen kollégának a légiközlekedési tevékenységre vonatkozó hatály korlátozásáról beszéljük meg a vélemény tervezetet, mert az ECON szakbizottságban fontos kérdésekkel foglalkozik Langen kollégánk, és nem tud ideérni a korábbi időpontra ezért kellett felcserélnünk ezt a két napi rendi pontunkat. Nagyon fontos közleményem a biztos meghallgatásával kapcsolatban. 2015. május 15-én Juncker, a bizottság elnöke tájékoztatott minket arról, hogy Mária Gabriel a biztos jelölt. A biztosok meghallgatásának szabálya alapján az elnökök értekezletének kell meg, megszerveznie ezt a meghallgatást, de lehet, hogy az ITRE lesz az illetékes szakbizottság. Az ITRE és a releváns szakbizottságok elnökei és koordinátorai lesznek illetékesek a részletekkel kapcsolatban, amennyiben az ittre az illetékes. Biztos, szinte nyilvánvaló, hogy a mi hatáskörünkbe tartozik majd ez. Még a nyári szünet előtt kell tehát megszerveznünk a biztos jelöltel a meghallgatást. De a további részletek még nem ismeretesek. Öttinger biztos úr osztott hatáskörben lép fel a kulturális és oktatásügyi szakbizottságbéli kollégákkal, tehát valószínű, hogy ugyanez, teljesen ugyanez lesz most is, most is a helyzet. Ez lenne az első közleményem. És akkor át is térhetünk a harmadik napi rendi pontra, az Európai Számvevőszék külön jelentésének ismertetése az atomerőművek leszerelését előmozdító uniós támogatásról szóló jelentése van itt szó. szó. Az eszmecserén részt vesz Phil Wynne Owen, az Európai Számvevőszék tagja. Üdvözöljük, nagyon fontos, hogy eljött hozzánk. Nagyon fontos ez a téma. Az etőmerőművek leszerelése tíz évvel ezelőtt nagyon népszerű téma volt, Mostanra már a fellépésnek a végére értünk, és nagy érdeklődéssel hallgatjuk meg Önt. Phil Win Owen, Ön az első kamera dékánja az Európai Számvevőszéknél a természeti erőforrásokkal kapcsolatos munkában tevékenykedik. Az Oxford, Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát, és a London Business School-on is valamint a Harvardi Business Schoolnak is diplomása. A brit köztisztviselőként is dolgozott az energia és klímaváltozási részleg fő igazgatójaként. 2014. januárjától vette fel a munkáját az Európai Számvevőszékben, Meg is adom a szót önnek. Well, thank you, Chair, for that kind introduction. Good afternoon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves bevezető szavakat, és a diák mentén szeretném az előadásomat megtartani. Köszönöm egyébként, hogy a külön jelentésemet uh, eh, Hecolander uh, eh, auditorral és uh, volt atomügyi felügyelővel együtt megírhattuk. 2016. szeptember 20-án a Kokobuban, novemberben itt a parlamentben is bemutattam egy szemináriumon is, amely kifejezetten az új kihívások az atombiztonság területén szemináriumon is bemutattam és nemrégiben a Litván parlamentben is április 28-án előadást tartottam egy fontos témáról. Elnézést, hogyha ismétlem magam a témában. Szeretnék magáról az auditról, az audit megállapításairól és ajánlásairól szólni. Igazából 2011-ben már egy külön jelentés megszületett a témában, és az elmúlt öt évben történtekről számol be. 2016 áprilisáig az időszak. 2011-16 időszakot tehát fontos események történtek az audit eh, időtartama óta is. Számos jelentés megállapításai viszont még mindig kifejezetten érvényesek. A Szovjet Unió által első generációsként kialakított atomerőművek leszereléséről van szó, különös tekintettel Litvániáról, hiszen aránylag kis tagállamról van szó, atomenergia üzlet és atomenergia termelés előállítása még folyóban van, de ilyen méretű munka még sosem történt. Az EU pénzügyi támogatást 1999 óta folyósít. 2030-ig két-három három országban majdnem 3 milliárd eurót tesz ki. Litvánia ennek a felét, körülbelül felét kapja meg az Európai Uniós támogatásnak, amikor a legutóbbi 2011-es külön jelentéseinket, külön jelentéseinket megjelenítettük, azóta um, olyan fejlemények történtek, melyekről beszámolunk, amiről nem szól maga a jelentés. Megfelelés, projektkiadások, specifikus támogatás és szabályok, közbeszerzés, radioaktív biztonság, védelem, létesítmények védelme. A három különböző tagállami létesítményt meglátogattuk. Én Litvániába és Bulgáriába eh, látogattam el. EBRD eh, e eh, mm, illetékesei bel is találkoztunk bizottsági, hatósági személyekkel, szabályozói hatóságok képviselőivel és alacsonyabb mm, kibocsátású létesítményeknél a, az atomerővű leszerelés megfelelően működik, ami viszont a magas és közepes aktivitású hulladékokat illeti, ott még nem megfelelő az előrehaladás és a költséghatékony ösztönzők kialakítása is hiányos még. 2015 végéig az elvárt eredményeket nem sikerült elérni a teljesen visszafordíthatatlan eh, atomerőmű bezárással kapcsolatban. A 3-as, 4-es egységet 2016 eh, eh, közepén zárták be Bulgáriában. Egyetlen egység az, amelyikben még az atomerőmű energiát termel. Előrehaladás történt, de, dámos, de számos kulcsfontosságú projektben ö, ö, vannak még késedelmes végrehajtások, itt három példával élünk. 2011 óta további kilenc évre meghosszabbodott Litvániában például az atomerőmű leszerelési program. Itt a legfontosabb eh, késedelmes eh, projekt lépésekről számolunk be, és eh, a, a nagy aktivitású hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatban még váratnak magukra az eredmények. A költség ről, hogy összességében olyan óriási méretű beruházásokról van szó, hogy Litvániában majdnem 1,5 milliárd euróval bővült az a rés, amely az eredeti költségeket és a valós költségek közötti rést illeti. A társfinanszírozás tagállami részre igen, igen korlátozott. Litvániában például még mindig dolgoznak az atomerőmű karbantartásán is olyan dolgozók, akiket Európai Uniós támogatásból fizetnek. A végleges hulladék ártalmatlanítása a kiégett fűtőelemek esetében nem terjed ki az 5,7 milliárdos lesz, atomerőmű leszerelési költsége. 5,7 milliárdos összegről van szó. Erre még, ehhez még, amikor az ártalmatlanítást is figyelembe vesszük, kétszer ilyen lesz a költség tényező, 11,4 milliárd euróval kell majd számolnunk. A bizottság felmérése, amikor az exante megfelelőségről van szó, akkor úgy tűnik a számunkra, hogy nem megfelelő ez az exante kereszt megfeleltetés. További költségekre kell még a végső atomerőmű bezárások előtt számolni a bizottság megválaszolt a kérdéseinkre október 16-án. Örülünk annak, hogy a legutóbbi nemzeti programok már megfelelnek a radioaktív hulladék lerakók irányelvnek. Nyolc ajánlást fogalmaztunk meg a külön jelentésünkben, ezekből csak négyet szeretnék kiemelni, ami a nagy aktivitású hulladékok eh, ártalmatlanítására és finanszírozására vonatkozik. A kettes ajánlásunkkal eh, kapcsolatban elmondjuk azt, hogy a bizottságnak minden egyes illetékes EU eh, tagállammal együtt meg kellene vizsgálnia azon opciókat, amelyek EU alapú opciók lehetnek, a költséghatékonyság, a hulladékok lerakása regionális és EU alapú megközelítését illeti hogy megfelelően lehessen végrehajtani a radioaktív hulladékok irányelvében előírtakat. A hármas, négyes és ötös ajánlásokról néhány szót. A hármas ajánlás azt mondja, hogy mind a három tagállamnak el kellene ismernie a, a a szennyező fizet elv tiszteletben tartását, akkor, amikor a jelenlegi pénzügyi időszakban és később is a hulladékártalmatlanításra és végső lerakásra sor kerül. A bizottságnak növelnie kellene a nemzeti társfinanszírozást 2014-20 között. Az ötös ajánlásban pedig végül azt ajánljuk, hogy külön e célra elkülönített alapprogramok, mint Litvániában, mint Bulgáriában, mint pedig Szlovákiában 2020 után is folyósítva legyenek. Minden egyes ajánlást átolvastra azt mondjuk, hogy ha valóban szükség van arra, hogy 2020 után is EU alapok támogatására lesz szükség, akkor nem csak e három, hanem további tagállamban is minden jövőbeli bizottsági e, társfinanszírozás esetében megfelelő ösztönzőket kell bevezetni az atomerőművek leszerelésére. Időben korlátozott, és megfelelő szintű tagállami társfinanszírozással kell, hogy megvalósuljon az. Azt javasoljuk, hogy ennek egy, egyik útja módja az lenne, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat is le lehessen hívni az ilyen atomerőmű leszerelés támogató programok keretében. Így szeretném lezárni, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm az előadást ami rendkívül egyértelmű és pontos, tömör, rövid volt, úgyhogy már rögtön kezdhetjük is magát az eszmecserét. Fox úr az LKR e részéről kap először szót. Nagyon köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm uram ezt az rendkívül érdekes előadást, amelyet ebben a témában tartott nekünk. El tudnál mondani esetleg azt, hogy az Európai Uniónak milyen kötelezettségei vannak ezen három reaktorral kapcsolatosan? Ugyanis, jól, ha jól értem, akkor ezek a három ország esetében a csatlakozási tárgyalások részét, feltételeit képezték, Na de van-e jogunk, van-e kötelezettségünk arra, hogy Biancó csekket állítsunk ki, vagy esetleg időkeret létezik-e, vagy meddig kell az Európai Unió adófizetőinek finanszírozni ezeket a reaktorokat? Ezeket esetleg el tudná mondani nekünk. A jelentés során elmondta, hogy ezek a programok nem jelentettek megfelelő ösztönzőket Na most nekem ez úgy tűnik, hogy az Európai Uniós alapokat nem jól költötték el. A három Európai Uniós ország megfelelő ellenőrzés nélkül költött el Európai Uniós alapokat, úgyhogy nem érték el végül a kívánt eredményt. Ami pedig a négyes ajánlást illeti, azt mondja, hogy a, nemz- a tagállamoknak a nemzeti kofinanszírozást növelniük kellene. Na már most beszélünk kizáró, kiegészítő, különleges körülményekről, feltételekről, de szerintem ez a program magában egy kivételes program, amely nem jó kivételt képez az adófizetők pénzének elköltése szempontjából. Tudna esetleg erre valamit mondani, illetve elmondani azt, hogy a szemvevők közül van olyan, aki védi az Európai Uniós adófizetők pénzét? Köszönöm. Nagyon köszönöm. Kolice Uruguay részéről kap szót. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Természetesen rendkívül fontos, hogy nyomon kövessük azt, hogy az Európai Uniós adófizetők pénzét hogyan is költik el. Na de ennél talán még fontosabb az, hogy akik tárgyaltak ezekkel az új tagállamokkal, akik kényszerítették őket arra, hogy zárják be, szereljék le ezt a három atomerőművet. Tehát, hogy ezek a tárgyalók mutassák meg, hogy a munka Bulgária, Litvánia, és természetesen a, természetesen a harmadik reaktor esetében is, hogyan mentek előre. Hogyan lehet ezeket összehasonlítani egymással, illetve a német leszerelési politikával? Nem tudom, hogy megfelelően érti-e. Tehát össze kell hasonlítanunk, a, hogy a bizottság hogyan járt el Németországban egyrésztről, hiszen ugye a bizottság fokozatosan, gyorsan jár el, annak ellenére, hogy az energiállátással vannak problémái Németországnak. Tehát ez van egy részről, másrészt pedig össze kell hasonlítanunk, hogy mit kértünk Bulgáriától, Litvániától és a harmadik országtól. Milyen ígéreteket tettünk Bulgáriának? Ugyanis voltak ígéretek, volt terv Bulgáriában, egy arra vonatkozó terv, hogy új atomerőművek atomerőművek fognak létesülni. Viszont most nem beszélünk arról, hogy hogyan lehetne garantálni azt, hogy Bulgária atomerőműveket építsen, hogyan um, tudja az energiaellátást megfelelőképpen biztosítani. Hiszen ha nincs Bulgáriában atomerőmű, atomerőmű, nyilván kevesebb lesz az energia. És ugyanezen ötlet mentén el gondolkodhatnánk a balti államokon is, ugyanis ezen államok esetében az, atomerő, az atomenergia jelentette a fő energiaforrást. Szeretném megkérdezni, hogy ki a felelős ezért a hibáért. Nagyon köszönöm, és is szeretném megkérdezni, hogy önnek milyen ajánlása lenne, hogyan lehetne a helyzet jav, helyzetet javítani. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Hogyha szabad, nekem is lenne egy pár, két-három kérdésem, ugyanis vannak más atomerőművek is Európa szerte, olyan atomerőművek, amelyeket szintén le kellene szerelni. Ezek a, ez lehet-e esetleg lehetőség gazdasági értekek szempontjából, az üzleti érdekek szempontjából beszélhetünk-e itt érdekekről. Lenne még egy kérdésem. Azt mondta, hogy az Európai Uniós finanszírozási alapok nem képeztek megfelelő ösztönzőket. Hogyan tudunk segíteni ezen a helyzeten? nincs, nincs elég forrás, vagy nem adjuk meg a megfelelő ösztönzőket a leszereléshez, hogyan tudunk segíteni ezen a helyzeten. Harmadik kérdésem, Fukushima után, a Fukushimai tragédia után új szabályokat alakítottunk ki az atomerőművek védelmére, biztonságára vonatkozóan, szerte Európában. Mindent az új szabályok mentén tettek, vagy esetleg voltak olyan részek, ahol még az régi szabályozást tartották be, ugyanis a leszerelésnek az eleje, hogyha jól emlékszem, az még Fukushima előtt kezdődött, a Fukushimai baleset tragédia előtt kezdődött a leszereléseknek egy része. Hogyan szervezték meg az új szabályok, új szabályozások szerint szervezték-e meg a leszerelést? És hogyha szabad, akkor a bizottságot is kérdezném. Kérdezem tehát az Európai Bizottságot, hogy el tudja mondani Mr. Grasimos Tomás, a DG Energy képviselője, hogy mi a véleménye az elhangzottakról. Az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a számövőszék tagjának az előadásért, illetve a munkájáért. Nagyon jó, kiváló volt az együttműködésünk, a bizottság szinte az összes ajánlást elfogadta a szemövőszék részéről. Szeretnék egy pár dolgot felvetni, a, mi történt, amióta az auditra sor került. Először is az ajánlásoknak egy része konkrétan erre a három országra, három atomerőmű leszerelés segítő programra vonatkozik, illetve vannak általános megjegyzések is. Ami a három atomerőmű leszerelés segítő programot illeti, az Európai Bizottság belső, illetve külső tanulmányokat is végez, végezett és végeztetett. Az ex-ante értékelések úgy látszik, hogy jó költségbecsléssel jártak, és sikerült a célokat betartani. Viszont a dokumentáció nem volt megfelelő, viszont most már tavaly minden dokumentumot sikerült megírni, lezárni. A konklúzió pedig az, hogy itt a um, jelenlegi pénz, több éves pénzügyi keret szempontjából nincs hiány, és jók voltak a költségbecslések. Ez tehát az audit után végzett munka eredménye. A bizottság növelte az átláthatóságot ezen három program vonatkozásában, és éves jelentést is kiadunk, amelyet a parlamentnek, illetve a tanácsnak is továbbítunk. A 2016-os éves jelentés még a nyári szünet előtt készen lesz, ebben plusz információkkal fogunk szolgálni önöknek. A harmadik dolog, amire szeretnék rávilágítani, az az, hogy a munkánk és a munkánknak a középpontjában az volt, hogy a biztonságot növeljük, a biztonságot növeljük, és így a támogatásunknak a nem fontos részével fel is hagytunk. A, mindenhol a nukleáris biztonságra helyeztük a hangsúlyt. Általánosságban 2020-ig a leszerelésnek a visszafordíthatatlanságát mindenképpen biztosítani fogjuk. Litvánia esetében pedig konkrét kérdések is felmerültek amelyeknek esetében egyeztettünk a litván hatóságokkal, és minden szerződéses vita, amely miatt a folyamat lassacskán ment elő, sikerült lezárni, és most már a, a leszerelési program megfelelőképpen működik. A három tagállam amelyekben működik ez az atomerőmű leszerelési program, ők átvették az új radioaktív hulladék irányelv megfelelő előírásait a saját jogszabályukban, és így írnak is ország nemzeti jelentéseket, tehát a három tagállam esetében ez megfelelőképpen működik, ugyanis a három tagállam a az átláthatóságra, illetve a jogszabályoknak való megfelelésre nagy hangsúlyt hely, fektet. Ami a kófinanszírozást illeti, ebben a többéves pénzügyi keretben a számbevőszék ajánlásainak mentén a kófinanszírozást átdolgoztuk. Szlovákiában például 4,5 százalékkal nőtt az elmúlt években a kófinanszírozás, Litvániában pedig 2015-ös 17 százalékról tovább nőtt a tavalyi év során, tehát Litvániában is általában ö, növekedést ö, tapasztalhatunk, pedig ott a kofinanszírozásnak a rátája alacsony volt. 2020 után semmiféle jogi kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy továbbra is támogassuk ezt a három programot. A, fél éve, a félidős felülvizsgálatot éppen most végezzük, hatásvizsgálatot is végez, végzünk. Biztosított, biztosítottuk azt, hogy ezek a tagállamok képesek legyenek arra, hogy 2020 után is finanszírozzák ezeket a programokat, amennyiben erre szükség van. Végül, de nem utolsó sorban, ahogyan a számvevőszék tagja említette, két héttel ezelőtt meg átadtuk a parlamentnek és a tanácsnak a jelentésünket, amely az Európai Uniós hulladékkezelésre vonatkozott, és ebben beszéltünk erről a három tagállamról is, illetve azokról a problémákról, amelyekkel meg kell küzdeniük a tagállamoknak általánosságban, annak érdekében, hogy a finanszírozást átláthatóvá tegyék, és megfelelőképpen finanszírozhassák a hulladékkezelést, a hulladék ártalmatlanítását. Így ki tudjuk emelni, hogy milyen problémák vannak a tagállamokban, és hogy nyomást tudunk gyakorolni rájuk. Nagyon várom majd a következő alkalmat arra, hogy eszmét cserélhessünk erről a jelentésről is minden egyes tagállammal. Köszönöm. Uh, thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Additional colleague, Mr. Henkel, the floor is yours. Henkel kolléga is szót kért még. Köszönöm szépen. A bizottság felé lenne egy kérdésem. Nem egészen értem a 2A ajánlást. Különböző opciókat látok. Az egyik az, hogy minden tagállam saját maga felelős a nukleáris hulladék ártalmatlanításáért. Ennek az az előnye, hogy mindenki pontosan tudja a felelősségét, de az a hátránya, hogy nem biztos, hogy van ideális tárolóhely minden egyes országban. A második alternatíva az az, hogy úgy döntünk, hogy európai szinten határozzuk meg a tárolóhelyet, annak megvan az a hátránya, hogy a bizottság, azaz senki sem igazán felelős érte, de lehetséges, hogy nagyon jó helyet tudunk találni. A harmadik alternatíva pedig az, hogy még megfelelőbb helyet keresünk az EU-n kívül. Tudunk róla, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból Ausztrália alkalmas hely lehet. A kérdésem tehát a következő. Amikor itt az ajánlást megfogalmazzák, a bizottság mit tesz ezen az ajánlással a három alternatíva közül? Melyiket fogja választani? Well, if, if you want, I mean, we have... Uh... Nos, az, a számvevőszék ajánlásáról van itt szó, mi ezt elfogadtuk, hogy, hogy azt gondolom, hogy a számvevőszéknek visszadobom a labdát, hogy elmagyarázza, hogy pontosan mit értettek ez alatt. Mi elfogadtuk, hogy vitát indítunk az vonatkozó irányelv egyértelműen fogalmaz a tagállamok és az üzemeltetők, amelyek a nukleáris hulladékot használták, felelősek érte. Az irányelv, az érvényben lévő irányelv kötelezi a tagállamokat arra, hogy a végső elhelyezésről döntést hozzanak, tehát a tagállamok a felelősek. De az is lehetséges, hogy valamilyen kollaboratív megoldást találunk Európában. És bátorítjuk a tagállamokat arra, hogy beszéljék meg, hogy regionális megoldásokat szeretnének-e találni Európán belül. A múlt héten volt egy nukleáris energiafórum Prágában, ahol az egész világról különböző tagállamok és szakértők képviselték magukat, és vitáztak erről a kérdésről. Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a nukleáris hulladék nem csak azon tagállamokban probléma, amelyek valóban atomenergiát állítanak elő a nukleáris hulladék minden tagállamban felmerül. Van orvosi, felhasználásból eredő ilyen jellegű hulladék, és más területekről is, tehát olyan országokban is, ahol nincsen atomerőmű. Tehát ami a végső elhelyezést, a végtárolás kérdését illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Az illetékesség mindig az üzemeltetőnél és azon tagállamnál marad, amely felhasználta ezt az energiát, még akkor is, hogyha köztesen valahol máshol tárolják. A végtárolás szempontjából a felelős mindig az eredeti elő, előállító. De két tagállam dönthet úgy is, hogy elfogadja, hogy megosztják a nukleáris hulladék tárolását egymás között. Tehát elindítottuk ezt a vitát a szakértők és a tagállamok között, és a konferencián, a múlt heti konferencián a tagállamok egy része érdeklődést mutatott, és még a saját nemzeti jogszabályaikban is vannak olyan tagállamok, amelyek utaltak arra, hogy ha van erre lehetőség, akkor közös megoldásokat keresnek szomszédos országokkal, tehát nem akarják az EU-ból kiküldeni ezen hulladékot. Elnök, köszönöm szépen! Philwyn Owen úrtól, az Európai Szembevőszék képviselőjétől kérném, hogy az összes felvetett kérdésre adjon választ. Köszönöm, elnök úr. Akkor most végignézem sorban a kérdéseket. Minden képviselő által felvetett kérdésre fogok válaszolni, de hogyha a bizottság képviselője által felvetett kérdésekre is szeretnének, hogy választ adjak, akkor azt megteszem. Először is, Fox úr, köszönöm szépen a kérdést. Ami azt a kérdést illeti, hogy az önnek milyen felelőssége van az erőművekkel kapcsolatban, nagyon egyértelmű választ kapott a bizottság képviselőjétől, miszerint a bizottság úgy gondolja, hogy 2020 után már semmilyen felelőssége nincsen. A bizottság válaszát kiegészíteném azzal, hogy ami a saját hatástanulmányát illeti 2011-ben, az kimondja, hogy nem tervezik azt, hogy 2020 után finanszírozzák ezen tevékenységeket, úgyhogy mindenképpen figyelembe kell ezt venni a jelentéssel kapcsolatban. Ami a litván kollégákat illeti, az előadásomban kitértem rá, hogy kis tagállamról van szó, kis tagállam, de nagyon nagy a probléma. Csernobil fajta atomerőművekről beszélünk. Ha itt lennének, akkor tudom, hogy a litván miniszterek kiemelnék, hogy a csatlakozási alap, szerződésük jegyzőkönyvének hármas cikke szerintük lehet, hogy bizonyos felelősséget az EU-ra hárít. Nem nekünk kell erről nyilatkoznunk. Én csak azt gondolom, hogy lehetséges, hogy felmerülhet ez Litvániával kapcsolatban és a litván csatlakozási szerződéssel kapcsolatban. Lehet, hogy a bizottság másként látja, de az ötös ajánlásunkban nagyon egyértelműen foglalkozunk. Fox úr második kérdésére így válaszolnék, miszerint szeretnék-e arra reagálni, hogy az adófizetők pénzét megfelelően használták-e fel mostanáig. Nos, hát az ötös ajánlásnál nem szoktunk keményebben fogalmazni az Európai Számvevőszéknél. Nem gyakran, de néha azt mondjuk, hogy le kell állítani a finanszírozási mechanizmust. Az ötös ajánlás azt mondja, hogy a jelenlegi finanszírozási mechanizmust 2020-ra le kell állítani, mert úgy gondoljuk, hogy nem jelentett kellő ösztönzést, és a jelentésben nagyon sok az utalás a projektekkel kapcsolatos késedelmekre, hiányosságokra, és Litvániában a finanszírozási hézag hosszú távon egyre nagyobbra nő. Tehát eléggé egyértelműen fogalmazunk nem hisszük azt, hogy a jelenlegi finanszírozási mechanizmus megfelelő ösztönzést jelentett volna, és ez eléggé egyértelműen bírálja a költséghatékonyságot. A második képviselő által feltett kérdéseket is köszönöm. Ami a német leszerelési folyamatokat illeti, hogyha ezt összehasonlítjuk Bulgáriával vagy más volt szovjet reaktorok helyzetével. Nos, mi nem auditáltuk a német folyamatokat, és a bizottság lehet, hogy ezt szeretné majd kiegészíteni. Mi csak a mostanra teljesen leszerelt atomerőművekről tudunk beszélni, ezek németek. A leszerelés költsége több mint egy milliárd euró volt reaktoronként. Hogyha ugyanezen reaktorokról lett volna szó, akkor ez kedvező helyzetet mutatna az összehasonlításban azzal kapcsolatosan, hogy ott már lezárták ezt a folyamatot. De kiemelném azt, hogy más típusú reaktorokról van szó Németországban, mint a volt szovjet reaktorok. Tehát éppen ezért nagyon nehéz, még hogyha auditáltuk volna is a német reaktorokat, akkor is nagyon nehéz lett volna összehasonlítani költség egységenként a hatékonyságokat. De az biztos, hogy a németek a legtapasztaltabbak Európában azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a munkát elvégezni és lezárni. Tehát a jövőben az ő szakértelmük még hasznos lehet. Buzek úr arról kérdezett, hogy a Európában máshol a leszerelés mérete mekkora, és van -e erre lehetőség. A 18. oldalon azt mondjuk, hogy akár tetszik, akár nem, ez egy nagyon komoly növekedési üzletág az EU-ban. 2020 végére 129 reaktor működik majd, és további 91-et kell leszerelni. Ebből összesen hármat szereltek le teljes mértékben. A becslések szerint ezek közül több mint 50-et fognak lezárni, bezárni 2025-re. Gyakran nem gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet szétszedni valamit, hogy ez mennyiben lehet ö, üzleti lehetőség, de valójában én azt gondolom, hogy egy ö, erőműnek a leszerelése az ugyanolyan üzleti lehetőség, mint annak a megépítése. Hogyha megnézzük, hogy mekkora szerződéseket kell itt kiadni, hány embert kell alkalmazni, akkor valójában tényleg jó biznesz, jó üzlet a nukleáris leszerelés, és mindenképpen élni kell az ebben rejlő üzleti lehetőségekkel és foglalkoztatási lehetőségekkel. Úgyhogy hálás vagyok ezért a kérdésért. Azt kérte, hogy pontosítsam az ösztönzőket, amikor azt mondjuk, hogy a finanszírozási mechanizmus nem jelentett megfelelő ösztönzést. Gondolom sokan tudják, hogy jelenleg az Európai Uniós alapok nagy része társfinanszírozási alapon működik, tehát a tagállamoknak is finanszírozniuk kell a projekteket. Ez a strukturális alapok jellege. Mi a számvevőszéknél úgy gondoljuk, hogy ez jelent megfelelő ösztönzést. Hogyha ingyen adunk valamit, akkor másként reagálnak arra, mint hogyha saját maguk is fizetnek érte. Tehát, hogyha én magam is érintett vagyok, akkor másként reagálok. Hogyha én magam is befektettem egy projektbe, és minden egyéb tényező ugyanaz, akkor nagyobb lesz az érdeklődésem abban, hogy én is pénzt nyerjek ebből a projektből, és hogy valóban lezárhassuk a, projektek, a projektet, mint hogyha ingyen kaptam volna ezt a projektet. Ez tehát mutatja, hogy a létrehozott rendszer nem jelentett megfelelő ösztönzést. A Fukushima előtti és utáni biztonsági kérdésről is tett fel kérdést. Valóban a fukushimai katasztrófa előtt már elindult az egyik leszerelés. Nem, nem hiszem, hogy most aktuális kérdés lenne e, ez még. Az biztos, hogy voltak aggodalmak. A jelentésben az ábrákról is kiderül, hogy a szovjet típusú reaktorok nem volt az a megerősített beton védelme, mint amit egy Fukushima utáni reaktortól elvárnánk, és ezért ezeket lezárták, és én azt remélem, azt gondolom, hogy az így is marad. Végül pedig, ami Henkel úr kérdését illeti, a bizottság felé tette fel ezt, és választ is kapott rá. Henkel úr, azért indítottuk el ezt az auditot, mert agasztott minket, hogy mekkora munka vár ezen három tagállamra. Ezek közül az egyik nagyon kicsi, és még mindig csak a tervezés szakaszában jártak. Ahogy ön is elmondta, nem biztos, hogy érdemes minden egyes tagállamban, sőt, az összes tagállamra vonatkozik, hogyha az orvosi eredetű nukleáris hulladékokról is beszélünk, de az biztos, hogy a tagállamok legalább felében még van valamilyen szintű atomerő, atomenergia termelés, tehát nem biztos, hogy érdemes lenne minden egyes tagállamban külön árkot ásni, úgymond, és lehet, hogy geológiai szempontból sem feltétlenül lehetséges, nincsen minden tagállamban erre megfelelő feltétel. Személy szerint én azt gondolom, hogy amit a bizottság javasolt a két héttel ezelőtt publikált anyagában, az a legjobb megoldás, hogy párbeszédet kell indítani a tagállamokban, fel kell mérni, hogy mely régiókban vannak a legjobb megoldások. Ezt megtették az EU belső energiapiacának a kontextusában. Az önök bizottsága előtt legutóbb ebben a témában voltam felelős, és tudjuk, hogy milyen kihívások merülnek fel az energiaellátás tekintetében, és mindenképpen sikeresen jártunk el akkoriban, úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanezt az elvet kellene alkalmazni a mostani kérdésekre is, a nukleáris hulladék tárolás kérdéseire. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Owen úrnak, hogy elfáradt közénk, és fontos megjegyzéseket osztott meg velünk. Tessék, igen, egy megjegyzést szeretnék még tenni. A nyilatkozata elképzelése téves, mert ezen reaktorok, német reaktorok, ön orosz típusú reaktoroktól beszélt, mindkettő azonos típusú vízmelegítés, fűtőelemek találhatóak magukban a reaktorokban, Ezekkel nincs gond. Ezen vízben tárolt fűtőelemeleket vissza lehet forgatni, a további hulladékot pedig egyszerűen nukleáris hulladék anyagként lehet kezelni. Ha ezen régi módi reaktorokat hasonlítjuk össze, akár víz, akár más médiummal kezelt eh, és előállított atomerőmű technológiákról beszélünk, akkor óriási mennyiségű hulladék kezeléséről van szó, és ön nem válaszolt meg a kérdése, Tomás úr. Elnézést kérek, hogy késtem. Tűn. Úr. A tárgyalásokon túlmenően nagyobb gondunk van itt nekünk, igaza van önnek, óriási munkalehetőségek rejlenek mindebben, de senkinek nincs annyi pénz a pénztárcájában, hogy ezt kifizesse. Hogyha valaki egy tévét ö, ö, szerel be egy lakásba, akkor a visszaforgatott energia fel, ö, hulladékkezelésen gondolkodnia kell. De mi a helyzet az, az atomerőművekkel? Most az elektromos berendezések hulladékkezelése nem azonos? Hogyan lehet megfelelő mennyiségű leszerelési költségvetéssel rendelkezni? Nagyon haragszom a bizottságra, mert én témafelelőse voltam az, az elektromos berendezések hulladékkezelésének, és 15 évvel ezelőtt sem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű félretett pénz, és azóta sem. Annó 15 évvel ezelőtt a bizottság írásos e, nyilatkozatot tett, amelyben ígéretet tett nekünk, hogy jogalkotási aktus oldja meg ezen problémát. 15 évvel később az a benyomásom, és javítsanak, ha nem jól érzem, hogy itt egy multimilliárdos eh, eh, rés a belső ö, eh, piac ö, úgymond bukszájában űr, amelyet, hogyha nem töltünk föl, akkor óriási problémát fog jelenteni. Köszönöm Tűnc úrnak. További kérdések helyett inkább az utolsó záró válaszokat hallgassok meg. Először is elnézést kérek Kalicsek úrtól, valóban igaza van, nem ö, ö, auditáltuk a német reaktorokat, és valóban köszönöm, hogy ö, ö, javított minket a német reaktorok műszaki hátterével kapcsolatban. Ezeket nem auditáltam. Ha jól értettem, Bulgáriában, Szlovákiában a egy típusú reaktorról beszélünk, Litvániában pedig egy másik típusú ö, atomerőműről beszélünk, de itt nem a német típusú ö, nyomotvizes ö, reaktoroktól beszélünk. Törmzor a nyolcas ajánlás. Átláthatóság, világos látás legfontosabb. Igen unalmas lenne a munkánk, hogyha mindig azt mondanánk, hogy na most akkor kinek is a felelősségéről beszélünk. Ez csak a kiinduló pont. És világosan fogalmazunk a jelentésben, valóban mindenképpen meg kell állapítani, hogy kiknek a felelősségéről beszélünk. Stefan Grasimos Tomás úrnak adom meg újra a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Tömz úrnak szeretnék köszönetet mondani. Szerintem a helyzet javult azon incidens óta, amelyre a parlamenti képviselő utalt. Múlt héten egy jelentést, előrehaladási jelentést jelent, jelent meg tollunkból a radioaktív hulladékok kezelésének kérdéskörében. Ez egy első jelentés, és ezen jelentés alapján elmondhatjuk, hogy a tagállamokból beérkezett információk alapján 400 milliárd euróról beszélünk. Most először gyűjtöttük be az összes tagállamból az a hulladékkal kapcsolatban hulladék gazdálkodási kezelési tüzelőanyag hulladék adatokra appellálva írtuk meg és jelentettük meg ezen jelentést. A harmonizált jelentéstétel nem valósult meg, bizonyos számításokat el kell még végeznünk, tehát de nagyjából ö, ö, olyan összesített al, ö, pénzösszegről beszélünk, amelyen most már végre rendelkezünk, és sürgetjük a tagállamokat arra, hogy a nemzeti programjaikban lépjenek föl e téren, és a három éves időkereten belül majd egy újabb előrehaladási jelentésben számoljanak be arról, hogy a jelenlegi űrhelyzeteket hogyan sikerült orvosolniuk. Köszönöm szépen főigazgató úrnak, és köszönöm szépen Philwin Owen úrnak és az igen értékes és fontos biztonsági témában tartott előadását. Minden jót kívánok! Elnök úr most a következő napi rendi pontra tér át, amely az épületek energiahatékonysága, amely a úgymond téli csomagunk, a tiszta energia mindenki számára csomag egyik része, első mérföldköve, az épületek energia hatékonyságáról van szó, eh, Benzten úr tollából. Ez az első ilyen jelentés a csomagból, és az ITRE hatásköre, hatáskörébe tartozó, most első ilyen eh, jelentéstervezetről van szó. Köszönöm szépen bizottságnak, köszönöm az árnyék előadóknak, elnök úrnak és mindenkinek, aki részt vett a munkánkban. Először is köszönöm az árnyék előadóknak, akik az el, a kezdetektől rendelkezésre álltak a közös jelentés kidolgozásában. Fontos számunkra ez a téma, hiszen az Európai Uniónak az, az unió épületállománya energiaigényének tekintélyes részét elsősorban foszilis tüzelőanyagok formájában, az energiabiztonság szempontjából, az energiaimport csökkentése szempontjából, az alacsonyabban fogyasztó épületek kialakítása szempontjából lényeges téma ez. Ez, ez az energiaimportunk csökkentésén, energiaszámláink mérséklésén túl az egészségesebb életkörülményeket, növekedést és foglalkoztatást is hivatott szolgálni. Kötelezettséget vállalnak a tagállamok, különösen az arányos elektromobilitási követelmények tekintetében, megfelelő ösztönzőket biztosítva ezzel a, a, az épületállomány felújítására a tagállamok hosszabb távú tervezésének megerősítésé szintjén. Itt a ö, ö, dekarbonizált ö, megoldásra gondolunk, ahol a különböző nemzeti sajátosságokat, a szubszidiaritást figyelembe véve kell eljárnunk további fellépésekre van ö, szüksége téren, annak érdekében, hogy erősítsük az ösztöndőket. És ö, hogyan lehet a piacra a finanszírozást, megfelelő magánfinanszírozást is eljuttatni a tagállamoknak specifikálniuk kell azt, hogy hozan, hogyan járulnak hozzá az Európai Uniós szintű energiahatékonysági célszámok megvalósításához, és ezt mennyire költséghatékonyan teszik. Az arányos elektromobilitási követelmény létfontosságú e témában hiszen a közlekedési eh, dekarbonizáláshoz mindenképpen hozzá kell járulni a, a, e a témában. Aggályokat eh, eh, fogalmaztak meg a költség, fenntarthatóság, valamint a, felú, a az épület állomány felújításának költséghatékonysága szintjén. Nem szabad alásni az, azon kötelezettségeket sem, amelyeken keresztül az arányos költségszintet biztosítani lehet az előírások mentén, az előzetes kábelezés és a csővezetékek előzetes kialakítására összpontosítva. Az elektromos infrastruktúra kialakításában. Amikor a magáról az ösztönzők megerősítéséről beszélünk, akkor számosan aggódnak afelől, hogy az, az épületállomány felújításánál miről beszéltünk. Nem csak arról, hogy magát az épületet ö, ö, szigeteljük, vagy úgymond restauráljuk, felújítjuk. Úgy gondoljuk, hogy alacsony költségigényű módosításoknak hála is, akár 20 euró befektetéssel is már hatékonyabbá, energiahatékonyabbá lehet az épületállományt tenni. Minden rendelkezésre álló eszközzel sáfárkodnunk kell, kicsi és nagy épületállomány esetében is. Azt javaslom az a jelentés tervezetemben, hogy ne legyünk kontraproduktívok, amikor az ösztönzőkről beszélünk. A, amikor nincs meg a, felül, a vizsgálatokban az átláthatóság, amikor a teljesítmény mérése mutatókon keresztül nem megfelelő. Ezen javítanunk kell együttműködésünket kollégákkal, a bizottsággal tovább kell folytatnunk, és minden érdekelt féllel. A módosítókról is szeretnék mindenképpen még június 8-a előtt eszmét cserélni mindazokkal, akik megtisztelnek ezen módosítók benyújtó, benyújtásával. Köszönöm. Elnök úr mikrofon nélkül szólt. It's my pleasure. Nagyon köszönöm, örömömre szolgál, hogy én is köszönetet mondhatok az előadónak, aki nagyon progresszív jelentéstervezetet írt, és akivel még a munkák megkezdése előtt is már nagyon jó volt a munka, az árnyék nagyon jól együtt tudtak vele dolgozni. Az energiaszegénységről beszélt legutoljára, úgyhogy ezzel kezdeném. Az energiaszegénység számunkra, a mi frakciónk számára nagyon fontos részét képezi ennek az anyagnak, és a konkrét javaslatunk az az, hogyha hogy a tagállamok, amikor is hosszú távú felújítási stratégiákat dolgoznak ki, akkor konkrét intézkedésekre van, intézkedéseket is ki kell alakítaniuk a nem jó energiahatékonysággal rendelkező épületekre vonatkozóan. Itt tehát konkrétabb ötleteket várok, várunk az energiaszegénység vonatkozásában hiszen ez rendkívül fontos, ez rendkívül fontos minden egyes európai állampolgár számára. Ami az új épületek építési ütemét illeti, ez elég lassú, úgyhogy a jelentéstevőnek a, az egyik célja az, hogy a renovációt tegye gyorsabbá. Tudjuk, hogy az energia hatékonyság szempontjából az épületek a közlekedés mellett az épületeknek az energiahatékonysága milyen fontos elektri- elektromos öm, autókra van szükség, amelyekhez infrastruktúrára van szükség, hogy fontos, hogy az infrastruktúrát a lehető legköltséghatékonyabban mm, mm, építsük ki, vagyis amikor felújítunk. A bizottság 2025-re azt szeretné, hogyha minden egyes háztartásban lehetővé válna az elektromos autók infrastruktúrájának, el, infrastruktúrájának elérése. Ez szerintem nehézkes. Tudjuk, hogy ugye nem tudjuk, hogy a, a tyúk volt az előbb, vagy a tojás, hogyha nincs infrastruktúra, akkor nem veszünk autót, hogyha nem veszünk autót, akkor nem lesz infrastruktúra, tehát nem ö, tudjuk, hogy ez még hogyan fog alakulni a jövőben. Összességében jó a helyzet, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a lehető legnagyobb, leginkább átfogó, koherens kép kialakítására van szükség. Azt is látom, hogy a nem lakó épületekben más intézkedésekre van szükség. A nem lakóépületek esetében ugye ingatlanokról beszélünk, tulajdonokról, amelyeket valamilyen szakmai célra használnak, nem pedig lakás céljára. Itt a visszafizetési idők igen rövidek, ebből, itt, ebből a szempontból szerintem lehetnénk szigorúbbak. Ami az NV véleménytervezetet illeti, vannak olyan elemek, amelyek itt az ITRE-ben is előkerülnek, és amelyek nem fognak új problémát okozni a megnövelt hatékonyság miatt. Fontos, hogy ne alakítsunk ki újabb problémákat. Legutolsó sorban pedig szeretnék egy módosítással élni, talán kombinálhatnánk az ITRE szakbizottság munkáját, amit mi energia, amit az energia területén végzünk, és a digitális transfer terén végzett munkánkat esetleg lehetne kombinálni, hogy ez, a, ez az indikátor, ez a mutató, ez jobban kirajzolódjon. Tehát miért nem foglalkozunk például nagy kapacitású hálózatok kialakításával, a felújítások során ezekre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát amikor felújítanak egy házat, dekarbonizálják, akkor miért ne lehetne ott az a lehetőség, hogy megtudjuk, hogy mennyibe kerülne az, hogyha a digitális a digitális hálózatra is feltennénk ezt a adott házat egy modernebb európai épületállományi irányelvre lenne szükség. Peterson úr az ALDE részéről kap most szót. Nagyon köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a nagyon jó jelentést, a nagyon kiegyensúlyozott jelentést. Több szempontból, sok szempontból elégedettek vagyunk, ugyanis az energiahatékonyság az első elv, amely megjelenik ebben a jelentésben. A klíma, egy éghajlat kérdése is előkerül ebben a jelentésben, ennek is nagyon örülünk, és szerintünk nagy értéket képvisel az, hogyha ezt a az indikátort, ezt a, a mutatót mi is megjelenítjük. Ugyanis ez egy rendkívül dinamikus fogalom, amely a tagállamokban egyre inkább teret nyer. Szerintem jó, hogyha elgondolkodunk a tagállamok kötelezettségein, jó, hogyha a tagállamok megfelelnek a kötelezettségeiknek, és kihasználják az energiahatékonyság nyújtotta előnyöket, és így elérjük azokat a célokat, amelyeket szeretnénk. De arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy, hogy, tört, hogy tartsák be a kötelezettségüket, ez önmagában nem elég, és örülök, hogy a jelentés nem is erre helyezi a hangsúlyt. Kettő dologra szeretnék kitérni, a megújuló energiaforrások, illetve a finanszírozás, ez a két dolog, amelyet szeretnék érinteni. Ma szinte nulla energia standardet láthatunk, az energia, megújuló energiákra nem helyezünk elég hangsúlyt ebben a holisztikus megközelítésben. Hogyha azon mm, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy, hogy az energia, megújuló energia, energiákat jobban felhasználjuk, viszont közben a horizontális megközelítésre nem figyelünk, akkor akkor ez semmiképpen sem lesz jó. Úgyhogy ezen el kell gondolkodnunk, ezen a szinte nullás energia standard egyrésztről, másrészt pedig a holisztikusabb hozzáállás és a megújuló energiaforrások felhasználása. Ez a téma, téma, amikor az energiatényezőkről beszélünk, akkor szintén elő kell, hogy kerüljön. Az én véleményem az az, hogy optim, optimalizálnunk kellene a megújuló energiaforrásoknak a felhasználását az épület állományokban is. A primér energiatényezőkre is tehát ki kell térnünk, és én erre, erre szeretném, hogy a hangsúlyt fektetni az ALDE részéről. Ami pedig a finanszírozást illeti, nagyon fontos, hogy kihasználjuk azt a potenciált, amely a magántőke bevonásában rejlik. Ugyanis így tudunk hosszú távú célokat elérni, és így tudjuk garantálni, hogy a befektetők nyugodtan, biztosan fektethetnek be ebbe a területbe. Szerintem jobban lehet integrálni a, a befekteté, az Európai Befektetési Banknak a munkáját, illetve a magántőke bevonását. Várjuk tehát ezt is, várjuk, hogy ez hogyan fog előkerülni a jelentés sen végzett munka során. Tehát összességében nagyon jó most a jelentéstervezet. Várjuk, hogy még jobban kitérjen majd a megújuló energiaforrások épületállományba való, be, való integrálására a jelentés. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Marceleszi úr a zöldek részéről kap most szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm. Szeretnék Benson kollégának is köszönetet mondani ezért a munkáért, ezért a jelentésért, amelyet megszövegezett. Főleg ugye tudjuk, hogy az összes frakcióval együtt dolgozott, a miénkkel is. Nagyon köszönöm, hogy az átláthatóság mentén végzi a munkáját. Köszönjük, hogy ezt az átláthatósági módszert alkalmazza, hogy a néppárt is kérte. Ami a zöldek, vélem, tehát a zöldek véleménye, három dologra szeretnénk kitérni. Először is a globális holisztikus megközelítés, aztán maga az ambíció, harmad részben pedig az emberi tényezők. Kezdjük is, először az ambícióval szeretnék beszélni. A párizsi megállapodás után nagyobb ambícióra van szükség, nagyra törőbbnek kell lennünk. Nem szabad, hogy csak a jelentésben megfogalmazottaknak tegyünk eleget. Nagyobb energiahatékonyságra van szükség, ez 40% ez nem lesz elég. A 30% tehát nem, nem elég. Az innováció, a minden mm, lakásra ki kell tenni, például a szociális lakhatásokra is, amikor energiahatékonyságról beszélünk. Hosszú távú tervekre van szükségünk. Hogyha valóban szeretnénk elérni az Európai Uniós kötelezettségeink betartását, akkor erre szükség van. Globális vízióra van szükség. Miért? Az épületek valóban léteznek, de nem izolált, nem elszigetelt módon. Az épületek valamilyen negyedben találhatóak, a negyed valamilyen környezetben található, tehát globálisan kell tekintenünk az épületekre, ugyanis csak úgy tudjuk az energiahatékonyságot növelni az épületekben, hogyha az egész negyed, az egész környezetben a, az épületek energiahatékonyságát növeljük. Az energiarendszer így tud megfelelőképpen alkalmazkodni az energiahatékonysághoz, tehát minden mindennel összefügg. Ami az energiahatékonyságot illeti, globálisabb megközelítése van szükség az egész negyedet kell vizsgálnunk. Amikor pedig a közlekedésről beszélünk, akkor nem csak az elektromos közlekedésre kell hangsúlyt fektetnünk, hanem úgy általánosságban a fenntarthatóságot kell szem előtt tartanunk. Minden egyes épület, minden egyes negyed esetében az emberek közlekedésénél ki kell térnünk arra, hogy hogyan lehet tömegközlekedéssel, hogyan lehet kerékpárral közlekedni, tehát a fenntarthatóság elő kell, hogy kerüljön. Harmadik dolog, az emberi tényező. Hallottunk az energiaszegénységről, amely rendkívül fontos téma számunkra. Mindent meg is teszünk azért, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektessünk, és ki hangsúlyozzuk hogy milyen fontos, hogy az emberek megfelelő képzésben részesülhessenek, akik tehát az épületekkel dolgoznak, fontos, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Fontos, hogy az állampolgárok, a nők, a férfiak, akik elvégzik ezt a, az energia forradalmat, fontos, hogy ők is gondoljanak két dologra, először is az energia szövetkezetekre, amelyek rendkívül fontosak, hogyha ezt a reformot valóban végre akarjuk hajtani. Másrészt pedig a városok, az önkormányzatok, amelyek szintén kulcsfontosságú kulcsfontosságú szereplői ennek a reformnak. Az is fontos, hogy transzverzálisan gondoljunk a kérdésre, és az Európai Unió céljait figyelembe vegyük, valamint a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget is előtérbe kell helyeznünk ebben a híres téli energiacsomagban. Ami pedig a tanúsítványt illeti, szerintem ez a tanúsítvány ez egy jó ötlet. Még lesznek pontosabb megjegyzéseink a, következő, a különböző öm, tényezőkkel kapcsolatban. Most viszont zárásképpen csak annyit mondanék, hogy fontos, hogy megfelelő technológiával rendelkezzünk, de nem csak a nem csak a szegényebb háztartások esetében fontos az új technológiák alkalmazása, hanem mindenhol, mindenhol, hogy az összes lakhatási típusban használhassuk az új technológiákat. Nagyon köszönöm tehát ezt a munkát. Köszönöm. Most pedig a GUE részéről a következő felszólalónk. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a kollégának, amiért ilyen jó jelentéstervezetet szövegezett meg. Szeretném elmondani, hogy milyen konstruktív eszmecserét végeztünk az árnyék előadókkal. Számunkra az épületek felújítása prioritást jelent. Az épületek felújításával tudjuk ugyanis, a célunkat megvalósítani, vagyis az éghajlatváltozás ellen küzdeni. Megfelelő intézkedéseket kell hoznunk, hogy az emberek egészségét megvédhetjük, azon emberek egészségét, akik ezekben az épületekben élnek. A GUE számára fontos, hogy olyan intézkedéseket is hozzunk, amelyekkel a költségeket is csökkenteni lehet, a háztartások által viselt költségeket, valamint az, az energiaszegénységet is. Ne felejtsük el, az energiaszegénység csökkentése rendkívül fontos. Jelenleg ugyanis 23 millió olyan európai háztartás van, amelyek leírhatók az energiaszegénység képével ami az épületek energiatékonyságának növelését illeti. Ennek a célnak az eléréséhez olyan költségeket kell kidolgoznunk, amelyek megfizethetők háztartások által. A legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat is megfelelőképpen kell támogatnunk valamint népszerűsítenünk, támogatnunk kell a megújuló energiaforrások használatát. Számunkra ez a kezdeményezés, ez az intelligens épületfinanszírozás, ez rendkívül érdekes ötlet, mindazonáltal ehhez olyan, ehhez kellene ö, közalapokat mm, is mozgósítani, hogy így támogassuk a magántőke bevonását. Ugyanis ott lesz befektetés, ahol szükség van beavatkozásra, nem pedig ott, ahol a legjövedelmezőbb az adott befektetés, az adott beavatkozás. Emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a prioritásunk az épületeknek a felújítása kell, hogy legyen. Az a épületek felújítása, ahol a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak élnek, valamint a kkv épületének felújítása is prioritást kell, hogy jelentsen. Több javaslatunk is van, olyan javaslatunk, amelyekkel, amelyel a, az egészséget lehet biztosítani, és a, az azbesztet kihagyni az épületekből, valamint harcolni az energia szegénység ellen. A tagállamoknak célzott célokkal kell rendelkezniük, és mérhető eredményekkel kell a célok elérését meghatározni. A frakciónk más álláspontot képvisel ezen okos, smart indikátorokkal kapcsolatban. Nem vagyunk, nem értünk egyet abban ugyanis, hogy a pénzügyi támogatás az az innováció eredményétől kell, hogy függjön. Mi pont ellenkezőképpen gondoljuk, hogyha egy háztartásban úgy döntenek, hogy energiahatékonysági beruházásba fognak, akkor támogatni kell ezt a, ezeket a kezdeményezéseket. Azzal sem értünk együtt, ezzel a javaslattal sem, amely az elektromos járművekre vonatkozik. Szerintünk Nem szabad kötelezettségként gondolni erre, ugyanis akkor az olyan kockázatot jelenthet, amely bizonyos háztartások számára kifizethetetlen költséget jelent. Nagyon köszönöm. Blanco López kolléga kap most szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a jelentéstevőnek. Ahogyan a jelentéstevő is mondta, az energiahatékonyság, az épületek energiahatékonysága nagy potenciált jelent, ugyanis így lehet csökkenteni az energiahasználatot, és így lehet csökkenteni az energiaimportot. Továbbá ez több szempontból is jövedelmező lehet. Egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat. Az intelligens mutatókra vonatkozó előírásokat egyértelművé kell tenni, erre szükség van, a sikereket akarunk elérni. Én is azt gondolom, hogy az infrastruktúrának a támogatása fontos, így lehet például az elektromos mobilitást biztosítani. Az is fontos, hogy legyenek töltőállomások, töltőpontok. Ez színekvonon feltétele a dekarbonizációnak, illetve az elektromos közlekedés támogatásának. Szeretnék többet megtudni arról, hogy az 56-os módosító hogyan is, hogyan is működne, tehát a primer energiából hogyan is vennénk ki a megújuló energiaforrásokat. Az energiaszegénységgel kapcsolatban is szerintem még munkára van szükség, ugyanis ez fontos kérdés. Ahogyan a szocialista kollégám is mondta, erre ki kell térnünk. Sanders asszony. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a kollégánknak. Köszönjük ezt a jelentéstervezetet amely nagyobb ambíciót tűzött ki célul. Szerintem az új épületek és a nem lakóépületek terén van a szükség a legtöbb munkára. Szerintem elektromos járműveket többet kellene használnunk, és töltőállomásokat kellene létrehozni a parkolókban, viszont ez túl preskriptív és túlságosan homályos mindenképpen ezeket a töltőállomásokat létre kell hozni, és itt most egyetértek a jelentéstevőnek az álláspontjával, és a 29-es és a 30-as módosítóval. Szerintem óvatosnak lennünk, figyelnünk kell a levegő minőségére, amely az új épületeken belül található, éppen ezért támogatnunk kell a jó szellőzést ezekben az épületekben. Ezen kívül pedig a az intelligens indikátorokat jobban kellene definiálnunk, nem szabad, hogy ezek túlságosan nagy költséget jelentsenek a tulajdonosok számára. Ezen kívül pedig intelligens rendszerekre van szükség a nem lakóépületek esetében. A technológiák már réteznek, a ö, megtérülési ráta is jó, úgyhogy ezeket támogatni kell. Köszönöm, Dan Nikának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani az előadónak, hogy mindent megteszünk azért, hogy erős legyen ez a szöveg. Szeretnék néhány irányvonalat meghúzni. Az energiaszegénység nagyon nagy figyelmet igényel. Ez azt jelenti, hogy rendkívül fontos programról beszélünk itt. És lehetséges, hogy felmerül egy olyan helyzet, ahol az energiahatékonyság szempontjából lemaradunk, és nem segítjük azokat, akik a leginkább rászorulnának a támogatásunkra. Másodszorban szeretném kiemelni, ami az elektromos járművek töltőállomásainak a számát illeti. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk eléggé merészek. Lehet, hogy 2025-re sokkal nagyobb lesz az elektromos autók, járművek aránya. És akkor egyszerűen lemaradunk a társadalomhoz képest. Azok, akik elektromos autókat fognak vásárolni, addigra azok olcsóbbak lesznek, nem lesznek ezekhez töltőhelyek. Gondoljuk ezeket most végig. Most kell tudnunk, hogy mire lesz szükség. Nagyon fontos, hogy az összes új épület, a most épülő új épületet egy elektromos jármű töltőhelyjel ellássuk. Legalábbis ilyen jellegű programmal kell rendelkezniük. Ez egy olyan tendencia, amelyben nagyon fontos a pénzügyi támogatás. Romániában 10 ezer eurós támogatást kapnak az elektronikus járművek. 2025-re olcsóbb lesz elektromos járművet vásárolni, mint hagyományosat. De nincsenek töltőhelyek és még valami, mivel itt van a bizottság is. Fontos, hogy a regi és az Energy főigazgatóságban ugyanazt az álláspontot képviseljék. A regiben nem hoznak olyan intézkedéseket, amelyek megfelelnének annak, amit mi itt elmondunk. Romániában, a korábbi finanszírozási programban 100 ezer lakást újítottunk fel. Mostanra Kevesebb, mint ezer ilyen van. Azért, mert nem az épülettel, hanem minden egyes lakás tulajdonossal kell szerződést aláírnunk. Ez egyszerűen nevetséges szintű bürokráciát hoz magával, és veszélybe helyezi azt a nagyon fontos gondolatot, mi szerint az Európai Uniós finanszírozással tudjuk ezen programokat üzemeltetni. Kérem, hogy hagyják, hogy hadd működjenek ezek a programok, ne hagyjuk, hogy a bürokrácia miatt gátat szabjunk nekik. Hagyjuk, hogy a helyszínen lévők folytathassák ezen programot, hiszen mindenki ezt akarja. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Lenne néhány gyakorlati megjegyzésem. A jelentéstervezet nagyon érdekes, de lehetséges, hogy kicsit túlságosan felülről szemléli a problémát. Vannak, akik, ahogy azt Nikasz kolléga is elmondta, használják ezeket a programokat. Ha nagy épületeket, épület tömböket privatizálnak, és minden egyes lakás magántulajdonban van, akkor nagyon nehéz megállapodásra jutni a rengeteg különböző magánszemély új tulajdonos között. Konkrétan a már meglévő épületeket, hogyha megnézzük, azt látjuk, hogy nagyon jó a vezeték kapacitásuk, tehát nagyon egyszerűen installálhatunk 32 dugaszt. Ez, ez nem jelent problémát. Tehát egy ilyen töltő helyen, hogyha az egész éjszakát ott tölti a gépjármű, akkor egy ilyen 5 pontos dugaszból fel lehet tölteni az elektronikus gépjárművet. De ez tehát ez a 32 amperes töltőhely volt, de hogyha gyorsabb töltőhelyet szeretnénk, az a 64 amperes, akkor ahhoz megfelelő vezeték kell. A kérdés tehát, hogy akkor 32 amperes, vagy 64 amperes töltőhelyeket akarunk-e létrehozni. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, a mobilitás szempontjából mindenképpen hasznos lenne, hogyha minden észszerű méretű energiaforrás 32 amperes dugasszal lenne ellátva, hogyha napenergiáról van szó, vagy szélerőművől, Spanyolországban tükrök irányítják a napsugarat az energiaforrás felé. Hogyha vannak ilyen megújuló energiaforrások, akkor fontos, hogy azokat ellássák a 32 amperes, 30 kilovattos forrással, energiaforrással. Két aspektus szeretnék kiemelni. A felújított épületekben lehet, hogy túlságosan magas az albérlet, és ezt nem, mindig, nem mindenki tudja kifizetni. Vagy maga a felújítás költsége túlságosan magas. Másrészt viszont vannak olyan európai tagállamok, amelyekben törvények írják elő azt, hogy mindenkinek fontos, hogy legalább 6 amperes dugasz legyen a lakhelyén. Tehát ez végül is döntés kérdése, hogy mit írunk elő. Mennyiben szeretnénk, hogy a tagállamok különböző intézkedéseket alkalmazzanak? Köszönöm szépen! Turmes képviselő. Köszönöm, Jerzy. Először is Benson úrnak szeretnék köszönetet mondani a kiváló jelentésért. Az az érzésem, hogy az új épületállományjal kapcsolatban nagyon komolyan sikerült előrelépni, hiszen végső soron a nulla energiás épületeket szeretnénk építeni. Persze mindenkinek tudnia kell, hogy hogyan lehet ezt olcsón, hatékonyan elérni. Az új épületekkel kapcsolatban optimista vagyok. A probléma a már meglévő épületekkel van. Romániában elhangzott egy példa, de ez egy állam mindenkire vonatkozó példa. 2050-re az épületállomány 80%-a már most, mostanra megépült. A kérdés az, hogy a már meglévő épületállomány tehát hogyan lehet felújítani. És nincsen mindenkire érvényes megoldás. Különböző épülettípusok vannak a különböző országokban. Tehát nagyon specifikus a helyzet mindenhol. Azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha megerősítjük a hosszú távú építési úti terveket. A legutóbbi időszakban lehet, hogy elméletileg nem volt teljesen tökéletes a megoldás. Az általános ID-ben gondolkoztunk, és a négyes cikkből most már ez átkerült egy másik helyre, de a kiinduló pont jó volt. Most azt kell látnunk, hogy sok tagállam a már meglévő intézkedést nem alkalmazta megfelelően. Nemrég Ausztriában jártam, és az osztrák érintettekkel beszéltem, és azt mondták el nekem, hogyha nagyméretű felújítási projekteket akarunk, a kérdés az, hogy ki dönt. Ha egy tulajdonos egy száz lakásos házból blokkolhatja a döntést, akkor sehova nem jutunk. Egyszerű szabályokra van szükség ahhoz, hogy ezt el lehessen érni. És fontos, hogy ami az adópolitikát illeti, erre vonatkozóan és kellő szabályokra van szükség. Mindenki tudja, hogy ez nemzeti hatáskör, de hogyha a kőolaj vagy a földgáz olcsó, akkor persze nincsen túlságosan nagy ösztönzés arra, hogy felújítsuk a lakásokat. Úgyhogy meg kell erősítenünk a hosszú távú építkezési úti terveket tartalmukban, és ezzel kapcsolatban a már egyébként nagyon jó anyagot akarjuk majd módosítani. És felmerült még egy kérdés bennem, mégpedig az, hogy az érintettek mennyire vesznek részt. Ha új üzleti modellekről akarunk beszélni, mint ahogy most Dánia ezt kialakítja, hogy a nyugdíjalapok 100 milliós alapot hoznak fel szakosodott cégekkel, tehát így a banki szektor pénzéhez fogunk hozzákötni one-stop shopokat. Hol lehet erről beszélni? Csak ott, ahol az összes érintett leül egy asztalhoz, és felmérjük, hogy az adott országban éppen mi a helyzet, hol vannak hézagok. Nem elég, hogy a technológia létezzen. Fontos, hogy üzleti modell is legyen hozzá. És minden érintetre szükségünk van ebben. A probléma az, vagy a kérdés az, hogy szükségünk van-e egy szervezett, érintett fórumra, a már meglévő épületállomány megújításával kapcsolatban, azon túlmenően, hogy legyen ez a hosszú távú építkezési úti terv. Ruig úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Bencen úrnak én is szeretnék gratulálni a jelentéshez. Nagy lehetőség van az Európai Unióban, hogy lényegesen javítsunk a foglalkoztatás helyzetén. 140 millió lakást kellene felújítani Európában. A 3 százalékos rátával ez nagyon jó esélye van annak, hogy megfelelően tudjunk így fellépni a munkanélküliség ellen. Viszont a kiképzésre van megfelelő rendszerhez szükség, és fontos, hogy új indexeket és új támogatásokat alakítsunk ki, amelyel a beruházók is érdekesnek tartják ezen lehetőségeket. Hogyha a beruházók tudják, hogy 8 vagy 15 év múlva térülnek meg ezen költségek, akkor a jelenlegi tulajdonosok nem biztos, hogy ösztönözve érzik magukat arra, hogy a felújítás költségeit állják. És ezért azt gondolom, hogy a Findex modell nagyon érdekes lehet, és ezt tudnánk képviselni mi. Tehát finanszírozás, kiképzés, kutatás, ezen területeken kellene nagy szerepet betöltenünk. Természetesen meg kell néznünk, hogy tudnunk kell azt, hogy a polgárokat nem lehet túlterhelni. Az adóügyében is fontos megnézni, hogy hogyan lehet adókedvezményekhez jutni, megfelelően kell ezen arányokat meghatározni, tehát ami az adóterhelést illeti, az energia takarékossági intézkedéseket. Fontos, hogy alacsony adóval öm, sújtsuk, és hogy megfelelően lehessen adó leírásokat alkalmazni, mondjuk ö, évente 10-20 ezer eurót is le lehessen írni az adóból. Megfelelő ösztönzése van szükség, hiszen a, a gazdaság az egyének szintjén fontos, hogy jól működjön. Ami az áramellátást illeti, természetesen az a mobilitás, az elektronikus mobilitás szempontjából nagy kihívás, hogy ne csak az egyes lakásokban legyen megfelelő csatlakozó hely, hanem maga a hálózat is megfelelő szinten legyen kialakítva. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha mondjuk 500 kilóig van valakinek egy telepe, akkor az meddig tart, és mondjuk egy 300 kilovattos autónak az energiaigény elég nagy. Tehát ezért van szükség a különböző tanulmányokra, hogy tudjuk, hogy pontosan mire is van szükségünk. Köszönöm. Elnök? Köszönöm. Teljesen igazuk van. Előadó úr, a legfontosabb ösztönzés az, hogyha pénzt tudunk megtakarítani. Legalábbis a jövőben és hogyha a jelentésben fel tudnánk mutatni, hogy ilyen lehetőség van, akkor a polgárok számára kiváló ösztönzés lenne az, hogy energiát takarítsanak meg. Ezt jó lenne kimondani a jelentésben. Az Európai Bizottság képviselőihez fordulok, a DG Energy igazgatójához. Köszönöm szépen Benson előadónak és a az árnyék jelentéstevőknek és a hozzászólóknak is szeretnék köszönetet mondani. A bizottság nagy örömmel látja, hogy most elmondhatjuk a számokat és adatokat, amelyek ezen nagyon fontos intézkedések szempontjából fontosak lehetnek. Az biztos, hogy az EPPD nagyon fontos elem ennek a programnak, és örülök annak, hogy sikerült előrelépni, és ambiciózus véleménytervezet született. Szeretnénk néhány pontra visszatérni, amelyeket a képviselők már említettek. Az első, ami a hosszú távú felújítási stratégiát illeti, mindenképpen mi is üdvözöljük azt, hogy ez nagyon fontos eszköz a tagállamok kezében, amelyel meg tudjuk erősíteni a már meglévő IPPD-t, e és örülünk annak, hogy a mostani jelentés még tovább lép. Hogyha a finanszírozásról beszélünk, és a bizottság egyetért azzal, hogy komoly beruházásokra van szükség a magánszektorból is, közben prioritás számunkra, ugye a strukturális alapok léteznek, és nagyon szorosan egyetműködünk a DG régióval. Körülbelül 70 milliárd euró áll rendelkezésre 2014-2020 között az energiatakarékosság intézkedésekre. Ez háromszor annyi, mint az előző finanszírozási időszakban. Országonként végzünk elemzéseket, és felmérjük, hogy a konkrét tagállamba mennyi pénz folyt be, és hogyan használták fel. Nem hiszem, hogy a DG Regionnak bármilyen korlátozása lenne, de megnézhetjük Romániát konkrétabban, hogy tehetünk-e valamit többet még, de az biztos, hogy oda kell figyelni a strukturális alapokra, és az FC is nagyon fontos, ami a hosszú távú beruházásokat illeti, ott inkább a pénzügyi eszközökről van szó. Nagyon jó példákat kapunk a tagállamokból a szociális lakások tekintetében is. Franciaországban, Párizsban a pénzügyi eszközöket nagymértékben használják fel a szociális lakhatás javítására. Negyedsorban fontos, és nagyon örültem ennek, hogy a képviselők elmondták, hogy a töltőhelyek helyzete mi is. Ezt javasoljuk, és ez új elem a programban. Az elektronikus mobilitás terjesztése és az elektronikus gépjárművek terjesztése mindenképpen prioritás sok tagállamban és a bizottság számára is. De egy kicsit tyúktojás probléma. Ha nincsenek töltőhelyek, akkor nincsenek gépjárművek, hogyha vannak gépjárművek, akkor pedig töltőhelyre van szükség. A javaslatunk egy eleme annak a csomagnak, hogy hogyan lehet úgy terjeszteni az elektronikus mobilitást, hogy a szükséges töltőhelyek meglegyenek, a lakóhelyek és egyéb területeken is. Meg kell nézni, hogy mindez mennyibe kerül. Hogyha megnézzük, hogy egy töltőhely mennyibe kerül, akkor átlag 2500 euróba kerül a nem az irodaépületekben, és hogyha nincsenek parkolóhelyek, akkor sokkal nagyobb a felújítás költsége egy nagy nyilvános épületben. A nem lakóépületekről beszélünk, tehát rendkívül komoly költségek merülhetnek fel. De ezért kell egyértelmű jelzéseket küldeni arra vonatkozóan, hogy egy adott területen milyen igény lesz majd a töltőhelyekre, a már meglévő infrastruktúrális irányelven túlmenően. Tehát, hogyha minden tíz parkolóhely után kell egy töltőhelyet létrehozni, ez még mindig csak egy része a szükségnek. Még sokkal többet kell majd tennünk, de úgy gondoljuk, hogy így a lakóépületek és a nem lakóépületek területén is ezek nagyon fontos célkitűzések. Ami az energiaszegénységet illeti, azt gondolom, hogy az energiatakarékossággal és a szociális intézkedésekkel közösen nagyon sokat el lehet érni. Mindig is elmondtuk, hogy fontos a szociális területen is kezelni ezen kérdéseket. A programban megnéztük, hogy hogyha az energia szegénységből 515 vagy akár 3,2 millió háztartást tudunk az energiaszegénységből kihúzni, jelenleg 20 millió háztartás ér energiaszegénységben az IPPD-vel e és a konkrét intézkedésekkel az itteni csomagban. Ezen háztartások egy részén tudunk segíteni az hatékonyság intézkedések segítségével. Még valami, ami elhangzott és fontosnak tartom, ami a digitalizációt és a hálózatba kapcsolt épületeket illeti, ez kapcsolódik az intelligens megoldások mutatójához, amit mi javasoltunk. A cél az, hogy ezt a digitalizációt, széles sávú internet hozzáférés, stb. ki tudjuk alakítani, és ezáltal az új épületek intelligensebbek legyenek és hálózatba kapcsoltak. Ezzel foglalkozunk, és várjuk az erre vonatkozó javaslatokat. Még egy fontos kérdés, amely elhangzott, az, MV, az NV-ben most zárták le erről a vitát, az egészség és a levegő minősége. Egyensúlyt kell itt találni, de biztos, hogy mindenki tud arról, hogy az előadó, az MV előadójának szövegéből egyértelműen kiderül, hogy az egészség és a levegő minőségének a kérdése az épületeken belül megint csak fontos aspektus. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Benson előadónak adom vissza a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az észrevételekért. Örülök az együttműködésnek, már előre várom ezt a kollégákkal, és hogyha bárki a módosítókról szeretne tárgyalni, azt nagyon szívesen megtesszük a júniusi határidő előtt. Felmerültek kérdések az egyes cikkekkel kapcsolatban, de a legfőbb fókuszpont az, hogy hatékony legyen a kiinduló pont. Fontos ezt más irányelvekkel közösen felmérni, az elektronikus kormányzás, az megújuló energiaforrások és egyéb területeken. 27 tagállam indította útjára ezt a programot, és ezért a technológia fogalma nagyon fontos, de nagyon fontos, hogy az érintett tagállamok a vállalásaiknak eleget tegyenek. A strukturális alapok, az FC, nagy örömmel hallottam, hogy ezeknek fontos szerepük lehet, egyetértünk a bizottsággal, de fontos, hogy a magánszektori beruházásokra is szükség van. Az biztos, hogy nagyon nagy kihívás vár ránk, erős támogatást kell a parlamentnál elérnünk. Erre nagy szükség van. Ki kell mutatnunk, hogy felelősségünk, hogy összezárjunk. Fontos, hogy a tanácsnál is elérjük ezt. És én azt gondolom, hogy a tanácsnál az a cél, hogy felvizezzék ezt az anyagot. Én úgy gondolom, hogy rendkívül sok munkahelyet lehet teremteni ezzel a programmal, és lehet csökkenteni a rezsiszámlákon is. És az energia megtakarítással jobb lehet a lakhatási körülmény is. Sok munkahelyet lehet tehát létrehozni, és összességében tehát ennyit akartam elmondani. Mindenkit szeretettel várok, hogyha kérdések felmerülnének a módosítók benyújtási határideje előtt. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának a határideje június 8-a. Két hét van tehát még hátra. Minden árnyék jelentéstevőnek, és különösen pedig az előadónknak köszönetet szeretnék mondani, és a képviselőknek és a bizottság képviselőinek is. Az ötös napirendhez térünk. Patrik Kály úrral eszmecsere, az EASA igazgatója ő. A légiközlekedés stratégiai jelentőségű szektor, nagyon fontos szerepet vállal az EU gazdaságában és foglalkoztatási helyzetében is. 5 millió, majdnem 5 millió munkahelyet felelős ez az ágazat, közvetlenül vagy közvetetten, és 300 milliárd eurós a forgalma. A bizottság 15, 2015 végén fogadott el egy légiközlekedési stratégiát Európára vonatkozóan. Erre ezzel kapcsolatban egy parlamenti állásfoglalás is született pár hónappal ezelőtt. Kapcsolatot látunk a légiközlekedési politika között is, hiszen nagyon fontos, hogy az európai műholdak és műhold alapú technológiák, az Agnos és a Galileo is segítse a légiközlekedést. El is kezdhetjük az eszmecserét Patrick Kajjal. Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy eljött ma hozzánk. Először is meghallgatjuk az önbevezetőjét, megadom a szót. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma önök előtt megtarthatom az előadásomat arról, hogy a növekedést, a foglalkoztatást az európai ágazatban hogyan kívánjuk támogatni. Egy igen ö, átfogó képet szeretnék az ELSA feladatairól szólni, a legnagyobb biztonságot kívánjuk garantálni az európai polgárok számára. Ez egy általános nyilatkozat, de igen fontos, hiszen az Európában utazó légiutasokat védjük, de azokat is, akik Kínába, Ázsiába, Afrikába, Airbuson, gépeken, Boeing, más típusú, nem csak európai, hanem Európán kívüli légitársaságokkal is utaznak. Szeretném elmondani, hogy a mandátumunk része, hogy biztosítsuk a környezet legmagasabb védelmét is, amikor légijárművek motorizációját alakítjuk ki, akkor a nemzetközi legmagasabb normáknak, szabványoknak kívánunk megfelelni bizonyi, bizonylatokkal 28 különböző tagállami termékbizonyítvány, bizonylatot, tanúsítványt. Az Airbus termékeit például szabványosítjuk, és tanúsítványon látjuk el. Ezzel is hozzájárulunk a nemzetközi egységes légi közlekedéshez és a piac kialakításához. Szeretném azt is zárójelben megállapítani, hogy az európai biztonsági szabványok Európán kívüli kisugárzásáért is felelősek vagyunk. Az USA szövetségi légiközlekedési ügynöksége elmondja, hogy az egyik feladata az, hogy pontosan úgy járjon el, hogy az európai célt, tehát az európai technológiák, európai termékek világba való kivitelét is biztosíthassuk. 15 évvel ezelőtt hoztuk létre, 800-an dolgozunk Kölnben, 32 tagállamunk, 32 országunk van, plusz 4 ország, amely társult tagállam az EASA-ban, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein ezen országok. Fontos megemlítenünk, hogy 70%-ban a 70%-a az iparból származik, 39 millió az EU költségvetésből, 7-8 millió pedig harmadik országokból nemzetközi együttműködésnek áll. A 70% a költségvetésünknek, tehát az ipari ágazatból származik az EU költségvetés, ahogyan említettem, Eh, mi magunk sáfárkodunk ezzel, és csak kizárólag szabályozási eh, feladatokat eh, lát el, tagállamok vizsgálata és jogalkotási anyag végrehajtásának ellenőrzése. Nemzeti szinten is a forrásokat kívánjuk oly módon megvizsgálni, hogy Néha vannak kiábrándító helyzetek, mert még akkor is, hogyha 70%-ban az ipar ö, támogatja forrásainkat, de ezen forrásokat saját projektjeikre kívánnák ö, ö, elkölteni, de az EU ö, személyzeti ö, csökkentését és az EU költségvetésének ö, ö, csökkentését is meg kell, hogy éljük. Az EU-USA vállalatok és támogatóink olyan európai vállalatok, amelyek Kínában vagy más világ más pontjain gyártanak légi járműveket. Nagy kihívást jelent az Európai Unió ipara számára a kockázat, mégpedig az internetes kiber kockázat, ez egy biztonsági kockázat, a biztonság és a védelem közötti kockázat. Egy példával illusztrálnám azt, hogy például az USA-ba tartó légijáratokon a laptopok használatát az USA meg, megtiltotta, és ennek komoly kihatása lesz az európai légi közlekedésre is vegyes vállalattal is rendelkezünk, számos piaci bevezetésre kerül sor, innovatív termékekkel kívánjuk az iparágunkat támogatni, ha megengedik. Néhány témára szeretnék most kitérni még az előadásom hátralévő részében. Először is hogyan támogatjuk a nemzetközi piacon az, az ipari szektorunkat, másrészt pedig hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az új technológiák bevezetése megfelelő módon történjen. Először is nemzetközi jelenlétünk. 80%-a az európai termékeknek Európán kívül kerül értékesítésre ami pedig a nemzetközi rendelkezéseket, szabályokat illeti, amikor egy légijárművet regisztrálunk egy államban. Ezen állam, ezen ország tanúsítványjal látja el magát a bevezetett légijárművet, Vietnám például egy ilyen ország. Számos országban ez csupán egy közigazgatási, administratív ö, ö, ö, értékelés, mely szerint az EASA tanúsítványt nemzeti tanúsítványa nyilvánítják, de mindenképpen szükségünk van olyan értékesítési támogatásra, melyen keresztül a nemzeti hatóságok tanúsítványa látják el az általunk értékesített termékeket. Több tucatnyi megállapodásunk van harmadik országokkal, és három bilaterális megállapodással, kölcsönös elismeréssel is támogatjuk. Az USA-ban, Kanadában és Brazíliában az ilyen est. Négy nemzetközi állandó képviseletünk van Kanadában, Montrealban, USA-ban, Washingtonban, Kínában, Szingapurban négy alkalmazottunk dolgozik tehát állandó képviseleten a világban. Ha összehasonlítjuk 150 olyan érfé munkavállalóval, akik ugyanezen munkát végzik el. De hát mégiscsak a legjobbat kívánjuk kihozni a munkatársaink munkájának hála az export támogatásából és az export támogatására. Kutatás, fejlesztés. Amikor az elköltött USA KF és EU KF ráfordításokat vizsgáljuk. Évente 900 millió körülbelül az USA-ban és az EU-ban is. De amikor megvizsgáljuk, hogy milyen módon költik el az összeget, akkor eltérő trendeket látunk. Az USA-ban két fő programban, az IFE és a NASA program, amire költenek, Európában pedig különböző, 20 különböző programunk van, ideértve nemzeti programokat is, amelyek hasonló típusú tevékenységeket támogatnak. Ráadásul a kutatás területén, ami a biztonsági kutatásokat illeti, 20 millió eurót költünk évente. A, ültenek az USA-ban, az EU-ban pedig csak évente 4 milliót. Ezen struktúra lehetővé teszi az usa arra, hogy sokkal reakcióképesebb legyen. Az IFA-nek saját kutatóközpontja van. 2000-en dolgoznak ott. Mi 30 e, olyan e, kiválósági központtal rendelkezünk, ott, az USA-ban, ment az USA, olyan 30 kiválósági központtal rendelkezik, e, amelynek hála a tudást gyakorlattá váltják. Miért? Más országok, mint Kína, Japán és Dél-Korea is egyre inkább beruháznak strukturált módon a kutatásba és fejlesztésbe. Ha összehasonlítjuk mindezt a saját helyzetünkkel, akkor elmondhatjuk, hogy az EASA-nak nincs, nincs költségvetése a kutatásra és fejlesztésre. Saját támogatásainkat az EU-tól kapjuk, és néhány kutatási fejlesztési tevékenységre költjük azt, megpróbáljuk, de hát igen korlátozott módon, igen sajátos IC modellek, helikopter modellek megvalósítására. Az, amikor látjuk, hogy az USA-ban milyen kockázatokkal ö, ö, ö, kell szembenézni. Az IFA Atlantic City-ben külön ö, központban foglalkozik például a belobanó műszaki berendezések problematikájával a fedélzeten. A Horizont 2020-ból igen korlátozott módon ö, ö, folyósítanak csak forrásokat számunkra. A kutatásunk tehát igen szegényes, hogyha összevetjük azzal, hogy mi lenne a célunk, és milyen jó lenne, hogyha szervezettebben kutathatnánk és fejleszthetnénk. Végül pedig elmondanám, hogy külön mechanizmusunk sürgős, égető fontosságú kutatási témákra nincs. Tudom, hogy az önök szakbizottsága az új kutatásfejlesztési irányítás területén illetékességgel rendelkezik. Szeretnénk beazonosítani a közletedési, biztonsági, valamint környezeti kérdések tematikájában mindazon eszközöket, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik. Készen állunk arra, hogy támogassuk az ilyen innovatív megközelítések végrehajtását, standardizálva mindazt, ami keresztül az innovációval szolgálhatjuk a szabályok megfelelő végrehajtását. Jelenleg az EASA alapszabálya felülvizsgálat alatt van, azt javasoljuk, hogy az EASA koordinációs feladatokat is lásson el a kutatásfejlesztés területén. Azt tervezzük, hogy az EASA erőteljesebben képviseltesse magát a nemzetközi szintéren, az ismertetett témákban, és köszönöm, hogy számíthatok a támogatásokra. Köszönöm, mondja az elnök úr, az előadást. Most pedig szeretném a vitára megnyitni a lehetőséget. Az európai az a főigazgatójához feltehetik. Ön négy éve tölti be ezen pozícióját. Pipa úr, tessék. I'm going to speak German. Um... Németül fogok hozzászólni. Köszönöm szépen az áttekintést, amelyet most felvázolt nekünk, és hogy elmondta, hogy milyen perspektívák várnak az elzára. Azt gondolom, hogy ö, itt lenyűgöző területek vannak. Ami a nyilvántartásról van szó, Hát például most mi a vasúti ügynökséggel kapcsolatban hasonló feladatról gondolkozunk. A belső piacban ezt fokozatosan kiépítik, és a végrehajtási erőfeszítések is mindenképpen lenyűgözőek. Nagyon szívesen segítünk ebben. Lenne egy bírálóbb, kritikus kérdésem az önök neve a European Aviation Safety Agency, és közben van egy ügynökségünk vagy szervezetünk az Eurocontrol, amely a légiközlekedés biztonságosá tételét tartja a maga feladatának. Tehát ugyanaz a neve. 41 taguk van, az EASA-nak pedig 32. Komoly finanszírozást kapnak. A kérdésem az, hogy nem lenne jó gondolat megerősíteni az együttműködést a Eurocontrollal. És sok mindenkinek mindegy, hogy az EU égisze alatt fut-e valami, a lényeg az, hogy pragmatikus szempontból hatékony legyen a fellépés, és ne legyenek perhuzamosságok. Ez az első kérdésem. A második pedig, nagyon büszkék arra, hogy az Európai Parlament az EASA rendeletben európaibbá akarja tenni a fellépésüket. Én ezt kicsit részletesebben megnéztem, és nem egészen értem, hogy az EASA-nak miért lenne most az a feladata, hogy a repülőterek épülete, épületeit tanúsítsa egész Európában. Vannak saját szabványaink, nemzeti szinten elismert szabványok, amelyet a tagállamok alkalmaznak, miért lenne szükség most európai szabványokra? Ez nem kettős bürokráciát jelentene? Ez megint csak sok pénzre, sok pénzbe kerülne. Szükség van a pénzre. Biztos, hogy akkor érdemes leépíteni az elkerülhető költségeket. Még egy kérdés. Ami a sürgősségi terveket illeti, hogyha egy repülőgéppel valami nincsen rendben, akkor a jövőben az easa lehetne beavatkozási joga erősebb felügyeleti joga a tagállamok felett. Legalábbis, ha jól értem, akkor a rendeletben ez áll. Talán elmondhatná, hogy ez meddig megy, ez a felügyeleti jog. Hogyha probléma van egy repülőtérrel, egy tagállamban, akkor önök hogyan tudnak ott beavatkozni, vagy hogyan akarnak beavatkozni. Elnök, köszönöm szépen. Horicsek úr, szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok. A nagy vezetőknek a többsége frankofon volt, úgyhogy ez egy alkalom arra, hogy franciául szólaljak fel. Nem tudom, hogy miért, de az ez az elmúlt két évben ugyanezt a normát szeretné alkalmazni a nagy és az egészen kicsi repülők esetében is. Vagyis az önök ügynöksége nonsens normákat akar bevezetni, olyan, mint ugyanezokat a normákat alkalmaznák az autók, illetve a kerékpárok esetében. Természetesen ez az európai piacnak a lerombolásához vezethet. A piac ezen szegmensét így lerombolhatják. Természetesen ellenreakciók, a termelők előállítóknak az ellenreakciójával is számítanunk kell. A kategóriákat ugye megváltoztatták, ultra könnyű, könnyű, ezek a kategóriák most már megváltoztak. Az első kérdésem az lenne, hogy miért? Miért hoznak ilyen normákat, hogyha ez az európai gyártásnak ellenébe megy? Pedig az európai ipar nagyon előjár ezen a téren. Felmerül bennem a kérdés, nem lehetne esetleg jobban támogatni az ipar ezen ágazatát. A második kérdésem pedig az lenne, hogy a kis repülők, mondjuk 19 utasig, vajon, vajon ezeket a repülőket is ilyen drágán kell tesztelni? Ugyanis ennek az ágazatnak a fejlesztése eltörpül a nagy utasszállítók, illetve a közepes méretű utasszállítók mellett, és ezen kis repülők esetében a tesztelés túlságosan nagy költségekkel járhat. Köszönöm, mondja az elnök, Nikve úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Patrik. Köszönöm, hogy itt van. A kérdés ugyanaz mindig, erről már egy másik bizottságban is beszéltek, beszéltünk. Az ügynökségnek a szerepe, ne felejtsük, egy repülés biztonsági ügynökség. Na már most a repülés biztonság kérdése számos kérdést lefed. Kapacitás, biztonság, a különböző folyamatoknak a biztonsága, a repülési idő, illetve olyan problémák is ide tartoznak, amelyek ugye safety, security angolul, tehát különböző biztonsági kérdések, olyan biztonsági kérdések is, amelyek nem technikai jellegűek, hanem inkább már a rendőrségi kompetenciába tartoznak. Az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy ez az első kérdés, amit fel szeretnék tenni Patricknak, hol kezdődik a repülésbiztonság, és hol ér véget, hol vannak a határai a repülésbiztonságnak. Itt van például ez a mostani laptop kérdés, a laptopok betiltása, amelyel az amerikaiak szeretnének ér- élni. A második kérdés pedig az az lenne, hogy hogyan lehet a repülés biztonsági ügynökségnek a feladatát a kutatási koordinációs feladatokkal összehangolni, hogyan lehet a kapacitások, hogyan lehet megfelelőképpen megfelelő beavatkozási lehetőséget nyújtani a repülésbiztonsági ügynökségnek. A repülésbiztonsági ügynökség nem egy kutató, kutatásra szakosodott ügynökség. Láthatjuk, hogy van itt még mit tennünk. Az Európai Unió politiká, az, az Egyesült Államok politikája sokkal koncentráltabb, még az Európai ég kevésbé. Ez volt a második kérdésem. A harmadik kérdésem pedig a következő lenne. Az ügynökség munkája, küldetési, küldetése, ahogyan ezt az Európai Unió meghatározta, összeegyeztethető-e a kutatással, illetve a, a kereskedelmi tevékenységgel? Tehát az önök tevékenysége összeegyeztethető-e a kereskedelmi tevékenységekkel? Önök plusz forrásokat állíthatnak elő láthatjuk, hogy a források 75%-a már nem is az Európai Unióból származik, pedig a személyzetre vonatkozóan vannak restriktív előírások az Európai Unió részéről. Tehát a valóság és a szabályok között különbséget látok. Nem tudom, hogy sikerül jól kifejeznem magam, de úgy látom, hogy, hogy itt van egyfajta változás. Ezt szerettem volna feltenni az igazgató úrnak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Hogyha szabad, akkor nekem is lenne egy-két kérdésem. Először is mi, mint ITRE szakbizottság, az európai repülésipar iránt elkötelezettek vagyunk. Ennek az iparnak a versenyképességéért is aggódunk. Hogyan tudjuk, milyen jogi javaslatokkal tudjuk a lehető legjobban a versenyképességet növelni, a másik pedig, másik kérdésem, hogy nem is a Horizon 2020, hanem az FP9 következő keretprogrammal hogyan tudjuk önöket támogatni. Talán vannak konkrét javaslatai arra vonatkozóan, hogy mit változtassunk, milyen finanszírozási formákkal lehetne hozzájárulni ezen iparág tevék versenyképességéhez. Ami pedig a kiberbiztonsági kockázatokat illeti, milyen intézkedésekre lenne szükség annak érdekében, hogy ezen kockázatokat kezeljük? Köszönöm. Nagyon köszönöm az összes kérdést, az összes megjegyzést. Hogyha megengedik, akkor először a kérdésről kérdésre válaszolnék mindenre. Peter úr feltett egy kérdést az a Eurocontrol munkájával kapcsolatosan. A Eurocontrol egy szakosított szervezet, amely a légi forgalmat ellenőrzi. Tehát a Eurocontrol a légi forgalom ellenőrzésére specializálódott, szakosodott szervezet. A Eurocontrollal az elmúlt négy évben azon arra vonatkozóan folytatunk tárgyalásokat, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni, és hogyan tudjuk kihasználni ezt a nagy szakértelmet, amely a Eurocontrollnál van. Alá is írtunk egy megállapodást pár hónappal ezelőtt arról, hogy hogyan fogunk együttműködni, együtt dolgozni, hogy nehogy mindannyian ők is és mi is dupla erőfeszítéseket tegyünk. Jelenleg pedig az úgynevezett technikai ütemtervet készítjük, amely ennek a megállapodásnak a feladatokra lebontott konkrét leképezését jelenti. Tehát látjuk már a fényt az alagút végén, a Eurocontrol és a Záza közötti együttműködés tekintetében. Ami a reptéri infrastruktúrát illeti, a repülőtér terekkel 2009 óta foglalkozik az ügynökségünk, és alakítottuk a repülőtér szabályozási rendszerünket, amely 3-5 éves, és ezt a szabályozást Európában mindenhol már elkezdték alkalmazni, ezen év végéig kell ezeket alkalmazni. Vannak olyan országok, mint például Németország, ahol ö, vannak problémás kérdések, de ezekre a részletekre nem szeretnék kitérni. Kellenek-e új előírások, új előírások a nemzeti előírások, tagállami előírások mellé? Igen, ezekre szükség van, de csak olyan ö, kötelezettségeket tudunk bevezetni, amelyeket, támogat, amelyeket támogatnak maguk a tagállamok is Éppen ezért vannak olyan országok, ahol ez kicsit nehézkesebben ment, de volt, ahol a standard túlságosan magas volt az a világ országaihoz képest, mert ami az összes infrastruktúrát illeti. Ami a vészhelyzet kezelését illeti, a mi ügynökségünk semmiféle sürgősségi feladatot nem lát el. A rendelet csak azt mondja ki, hogy garantálnunk kell, hogy minden egyes repülőtéren van olyan csapat, amely vészhelyzet esetén el tudja látni a szükséges feladatokat. Mi ezt ellenőrizzük, ennek a meglétét ellenőrizzük. Tehát mi magunk nem végzünk helyszíni sürgősségi beavatkozást, abban csak garantáljuk, hogy minden egyes repülőtéren van ö, sürgősségi terv, vészhelyzetekre vonatkozó terv. Egyébként van, úgyhogy ö, ezt már most elmondhatjuk, hogy, hogy van, ez nem egy új téma. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésre. Ami pedig a második pontot illeti, és itt franciára váltanék, hogyha megengedik. Amióta az ügynökségnél dolgozom, nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy a kis repülőknek a tanúsítványi rendszerét átdolgozza. Ugyanis nagyon sok időt és nagyon sok energiát használunk el arra, hogy ugyanúgy tanúsítsuk a kicsi repülőket, mint a nagy repülőket. Éppen ezért kialakítottunk egy általános repülési ütemtervet, amelynek örült az egész szakma, egy mérföld, mérföldkönek számított ez a mi szakmánkban. Ma már van tanúsítvány a kicsi repülőgépekre vonatkozóan, ez sokkal kevesebbe kerül és sokkal gyorsabban elvégezhető, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ami az ön kérdését illeti, az ultra light, vagyis ultra könnyű repülők, illetve a az eleszék kérdését illeti, ezeket tagállami hatáskörben, országos hatáskörben tanúsítják. Mi nem szerettünk volna semmit sem változtatni ezen jogszabályokban. Maguk a tagállamok, bizonyos tagállamok szerették volna a küszöböt megváltoztatni, tehát hogy melyik az a küszöb, amely után már a mi ügynökségünknek kell tanúsítványt kiadnia, és melyik az a küszöb, ahol még nem. Tehát vannak pro és kontra évek, de az biztos, hogy vannak KKV-k, olyan KKV-k, amelyek az ultrakönnyű repülőgépek gyártásával foglalkoznak, és kérik, hogy tanúsítsuk mi az ő repülőgépeiket. Miért? Azért, mert az amerikai piac számára, amely ezen, ezen repülőgépek számára a legnagyobb piac, ezen piacon nincs ultralight repülő. Ahhoz, hogy ezeket a repülőket exportálni lehessen az Egyesült Államokba, ahhoz a mi ügynökségünknek kell azokat tanúsítania. Nagyon jó példákkal tudok élni. Vannak olyan példák, olyan öm, folyamatok, amelyeknek a keretében sokkal gyorsabban és olcsóbban adtunk ki tanúsítványt az ultralight gépekre, és utána azokat ki lehet, exportálni lehetett az amerikai piacra ugyanis a jelzett tanúsítvány az el van ismerve nemzetközi, nemzetközi szintéren, viszont ugye a tagállami tanúsítvány az nem feltétlenül van elismerve külföldön is. És akkor Riké úrnak a kérdésére is rátérnék. Hol kezdődik, hol végződik a um, repülés biztonság? A légi társaságoknak, a légitársaság azt mondja, légitársaságok azt mondják, hogy a repülés biztonság az magának a járatnak a biztonságát jelenti, tehát az angol security szóval élnék itt. Vagyis Előfordulhat, hogy megjelenik egy terrorista, vagy egy őrült, amely feljut a járatra, és sajnos nagyon sok, egyre több olyan őrült van, aki feljut a járatokra, és mondjuk rátámad a személyzetre, vagy esetleg a többi utasra. Ez biztonsági kérdés, ugyanis valaki támadni, ártani akar, és ennek lehet kihatása magának a járatnak a biztonságára, ugyanis mm, például, hogyha a személyzetet támadják, a személyzetnek éppen más feladatot kellene ellátnia. Kinek kell tennie és mit, ez egy hosszú vita, nem biztos, hogy érdemes ebben most belemenni. Az azonban egyértelmű, és látjuk is most, hogy ebben a történetben, hogy mondjuk a, a laptopokat betiltják a fedélzeten. Ebben a kérdésben egy biztonsági kérdéssel egy másik biztonsági kérdést fogunk, fogunk megjeleníteni. Tehát azt próbáljuk meg megvizsgálni, hogyha az amerikaiak ezt az intézkedést valóban bevezetik, akkor nekünk milyen intézkedést kell bevezetnünk annak érdekében, hogy ezek a biztonsági kockázatok ne hassanak ki egymásra. Ez nyilván rendkívül nehéz feladat, ugyanis a, az amerikaiak számára a kockázatértékelés, a biztonsági kockázatértékelés az más, mint nálunk. Nem tudjuk, hogy, hogy hova is tegyük a, a lécet biztonság tekintetében. Ami pedig a kutatást illeti, itt már az elnök úr kérdésére szeretnék válaszolni. Szerintem kettő dologra van itt szükségünk. Először is nagyobb koordinációra. Nagyobb koordinációra olyan témákban, amelyek a légi biztonsággal kapcsolatosak minden egyes Európai Uniós kutatási szakpolitikának az volt a lényege, hogy az ipar kofinanszírozza a kutatásokat, hogy innovatív európai termékek jelenjenek meg. Ennek van is értelme, viszont ez kárára megy olyan kutatásoknak, amelyeknek a végén nem születik termék, és amelyek esetében független kutatásokra van szükség. Például a számítógép akkumulátorainak a az égése, az egy olyan kérdés, amely az Európai Uniónak a hatáskörébe tartozik vagy például, amikor ugye bent vagyunk a repülőnek, a fed, amikor a repülő fedélzetén vagyunk, akkor ki kell kapcsolni a telefont. Az interferenciával kapcsolatosan végeztünk tanulmányt, de ez Amerikában, Amerikában végeztük el, ugyanis nincs olyan ipari szereplő, amely ebbe szeretne befektetni, hiszen a végén nem születik belőle semmilyen termék. Éppen ezért egy olyan mechanizmusra van szükség, amely az olyan kutatást támogatja, amelynek a végén nem fog termék létrejönni. Egyetemekkel, kutatóközpontokkal együttműködésre van szükség. Szeretnénk a nagy repülésbiztonsági kérdéseket kezelni. Ezen kívül, és itt az ipar kész segíteni számunkra, szeretnénk már előre kutatási projekteket végezni, vagyis a kidolgozott, megszületett projekteket mi szeretnénk később tanúsítani, így vagy úgy. Ezen dolgozunk mm, az ipar képviselőivel. Az utolsó dolog pedig szerintem mindenképpen szükség van technikai kiválósági központokra Európában. Az Egyesült Államokban 13 ilyen szakértői központ működik. Nagyon egyszerű a vezérelv, Például robbanószerek, mondjuk ez az egyik szakértelmi terület, vagy automatizáció, vagy esetleg interferencia, és hogyha sürgősen, gyorsan szükség van valamilyen valamilyen segítségre, akkor nem írunk ki semmiféle tendert, pályázatot, hanem rögtön egy ilyen kutatóközponttal és egyetemmel aláírnak egy szerződést. Szerintem ez egy olyan téma, amelyen, amelyben megérni befektetni itt Európában is. Riké úr kérdése, kereskedelmi feladatok. Valóban sokszor feltették már nekünk a kérdést, hogyan tudunk függetlenek maradni, hogyha az ipar finanszíroz minket. Az ipar, illetve a versenytársaik, az ipari szereplők, illetve az ipari szereplők versenytársai finanszíroznak minket, így tudunk függetlenek maradni. Mindig, amikor biztonsági kérdés merült fel, biztonsági véleményt kellett adnunk, akkor soha nem kereskedelmi vagy pénzügyi elvek vezettek minket. Ez a garancia. Ez a garancia arra, hogy függetlenek maradunk. Nem csak az ipari szereplők, hanem az ipari szereplőknek a konkurenciája versenytársai is finanszíroznak minket, nemzetközi szervezetekkel is együtt dolgozunk, éppen ezért tudunk függetlenek maradni. Buzák úr, ami a biztonság kérdését illeti, itt kettő téma van, amelyen még tovább kell dolgoznunk. Az egyik a felkészültség, illetve a tudatosság. Ez azt jelenti, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy vannak olyan emberek, akik meg akarnak meg akarják támadni a repülési rendszereket. Felkészültnek kell lennünk, ez pedig azt jelenti, hogy minden repülési szereplőnek kell, hogy legyen kiberbiztonsági kezelési rendszere. Kötelezőnek kell lennie ennek, és mindenkinek el kell ezt végezni. Ez az első pillér. A második pillér az az információcsere ugyanis egy gyorsan változó világban élünk, a kiberbiztonság rendkívül fontos, nagyon sok információ forog, ezek állandóan elérhetőek, éppen ezért az információ, a kockázata vonatkozó mm, támadásra, megoldásra vonatkozó információkat ki kell cserélni egymással, hogy megfelelőképpen tudjuk kezelni a támadásokat dolgozunk azon, hogy minden egyes szereplőnek legyen kiberbiztonsági kezelési rendszere, amilyen hamar csak lehet, hogy mindenki tudja, hogy milyen kiberbiztonsági kérdések merülnek fel, konferenciákon veszünk részt, hogy beszéljünk ezekről. A második vetülete ennek a munkáknak pedig az, hogy létrehozunk egy érdekelt felekből álló hálózatot, ahol valós időben meg tudják a szereplők egymással osztani az összes olyan információt, amely a kiberbiztonsággal kapcsolatos, illetve a támadásokkal kapcsolatos. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a magyarázatot. Talán jó lenne egy közös európai kutatóközpontot is létrehozni. Talán ez fontos kutatásokat, kutatásfejlesztési projekteket tudna létrehozni, levezényelni, úgy is, hogy nincs termék ennek a, a végén, hiszen ez is a mi felelősségünk, a mi európai felelősségünk. Jó lenne tehát egy ilyen közös európai kutatási rendszer. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, igazgató úr, Petriki úr. Szeretnék elnézést kérni, hogyha esetleg rosszul ejtem ki a nevét. Európában itt soha nem biztos, hogy kinek a nevét hogy kell kiejteni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, nagyon köszönjük a prezentációt, a kérdéseket, a válaszokat, nagyon köszönjük, most pedig a hatos naprendi ponttal foglalkozunk, a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése. Itt egy, egy kibocsátás kereskedelmi javaslatot látunk, amelynek a célja az lenne, hogy a jelenlegi rendszert kiterjesszük a harmadik országokban működő repülésbiztonsági repülési társaságokra is. Ezt idén még végre kell hajtani még idén, ugyanis a jelenlegi jogszabályozási rendszer csupán csak 2017 év végéig ad derogációra jelentést. Lengen úr, a jelentéstevő az övé szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Mindenki elolvasta, gondolom a szöveget és a fordításokat. Nos, ahogy elnök úr is már elmondta, egy uh, irányelv módosításról van szó, a légiközlekedésből a széndiokszid és üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban. Judy Görling az Envi-ben már foglalkozott és készített egy jelentést, és az ITRE-nek és a Transnak kell erről véleményt készítenie. Nos, a javaslat, ha jól látom, a fő előadó és a másik vélemény részéről is támogatást nyerhet. Az én véleményemben tehát arról van szó, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer, amely 2012. januárjában került bevezetésre az Európai Unióban, és 2014-től utána módosították a versenytorzítás miatt. Nos, ezen mentességi szabályozás, amely a nemzetközi kontextusban szükségesnek tűnt, hogy nem lehet egyoldalúan terhelni az európai szereplőket. Ezen kivételt kellene tehát meghosszabbítani. Ennek az az oka, hogy nemzetközi szinten folyik egy vita 2016. októberében az új közgyűlés az ICAO-nál kitűzte azt a célt, hogy világszinten a széndiokszid kibocsátást a nemzetközi légiközlekedésben a 2020-as szinten stabilizálja, és globális piac alapú klímavédelmi instrumentumot akar bevezetni 2021-től. Ezen rendszer, aminek a neve Korzia, ez egy rövidítés, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, tehát a Nemzetközi Légiközlekedés kibocsátás kompenzációra és kibocsátás csökkentésére vonatkozó rendszere. Um, ennek fényében a 2017-ben kifutó kivételt meg akarja hosszabbítani 2020-ig, és az összesen kevesebb, mint 1000 tonnás kibocsátású üzemeltetőkre vonatkozóan is meg kell hosszabbítani a mentességet. A parlamentet és a tanácsot a nemzetközi fejleményekről a bizottságnak tájékoztatnia kell, valamint a delegált aktusokra vonatkozó felhatalmazást a bizottságnál meg kell hosszabbítani. Mi ebben egyetértési folyamat ként vagyunk részesek. Ami a lineáris csökkentési faktor 1,74 es értéken kell, hogy maradjon. Szorít az idő, azért, hogy időben le lehessen zárni ezt a folyamatot, ezért a titkárság azt javasolja, hogy a mai vélemény vitája után június 1-én 12-ig kell a módosítókat benyújtani, és a véleményünkről pedig május 21, június 21-én fogunk szavazni. Július 11-ére kell a végleges szövegnek megszületnie. Van néhány tartalmi módosítás, és több, ami csak a megfogalmazásra vonatkozik. A legfontosabb két módosító, az egyik az, hogy az Európai Bíróság nem rég úgy döntött, hogy a harmadik országokból történő járatok bevonása, hogyha EGÁKI reptérről indulnak, nem mond ellent a nemzetközi jognak, amennyiben ilyen szabályozás nagy konfliktusokat okozna Oroszországgal vagy az Egyesült Államokkal, akkor emiatt javasolnánk, hogy ezt a részt ezt töröljék. A második fontos módosítónk az az, hogy ami a nemzetközi megállapodás stabilitását illeti, ebben nem hiszek annyira, mint ahogy azt a bizottság leírja. Ezért szeretném, hogyha évente készülne jelentés, a bizottságot fel kellene kérni, hogy egyebek között a öm, mércét csökkentse, ugyanakkor ambiciózus legyen világszinten, és ezért próbáljon a hatástanulmányt készíteni és elemzést arról, hogy a nemzetközi rendszer, amely 2021-től kell, hogy bevezetésre kerüljön, és a már meglévő Európai Uniós rendszer hogyan tud egymás mellett működni. Tehát amit most kivételként javasoltunk. Ez lenne az ajánlásom. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy az érintett kollégák már ezt mind elolvashatták. Elnök, köszönöm szépen! De Monte kollégának adom meg a szót. Az SND részéről. Nagyon köszönöm, elnök úr. Egy általános megjegyzéssel élnék. Rendkívül fontos beavatkozni a kibocsátások területén, ugyanis a közlekedés jelenleg 60, 30%-os növekedést jelent az 1990-es referencia évhez képest. Egyre nő a közlekedés, egyre nő mindenhol a repülő tereken kétszemélyes növekedést láthatunk. Ez tehát az általános keret. Támogatom a jelentéstevőt, támogatom azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság mutatott be, és amelyek nagyra törőek, ugyanis legalább 40%-kal szeretnénk 2030-ig csökkenteni a kibocsátást az 1990-es már említett referenciaihez képest. Mint ahogyan a jelentéstevő is említette, figyelembe kell vennünk azt, hogy egyértelműnek, egyértelműnek, egyértelműnek kell lennünk a légi közlekedésben dolgozókkal szemben. Ugyanis így tudunk elérni a megfelelő időkeretig elfogadott szabályokat, amelyekkel meg tudunk felelni az LTS e rendszer szabályainak, már ami a légi közlekedést illeti. Fontosnak tartom azt is, hogy a 2017-2020-as időszak alatt a jelenlegi hatálykört megtartsuk, a, tehát az európai gazdasági térségben ezt megtartsuk. Ami a polgári légi nemzetközi közlekedést illeti, egy világszinten alkalmazandó intézkedésről van szükség, az ETS rendszer pedig mm, jó lenne 2020 utánra tolni, vagyis akkor, amikor már jobban fogjuk érteni, hogy mit is jelent ez a megállapodás, milyen tartalom van mögötte, és a nemzetközi partnereinknek milyen szándéka is vannak. Fontos, hogy az Európai Unió és a tagállamok fel legyenek készülve a későbbi újra a későbbi felülvizsgálatra, amely 2020 után fog bekövetkezni. Éppen ezért az Európai Parlamentnek szoros együttműködésben kell dolgoznia az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy globális szinten foglalkozzon a légi nemzetközi légiközlekedési kibocsátásokkal, ami engem illet az általános célt, tehát támogatom ezt a szöveget, amelyet a jelentéstevő mutatott be. Támogatom, a módosítókat is támogatom, de részemről is lesz majd egy-két módosító, főleg annak érdekében, hogy egyértelműbb legyen a szabályozás, és minél gyorsabban elfogadhassuk. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm, asszonyom. Gering, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak a véleménytervezetért. Egyetértek azon kollégákkal, akik azt mondták, hogy nagyon jó elemek vannak ebben a szövegben. Megelégedett vagyok a közlekedéssel kapcsolatos fellépések tekintetében. Fontos, hogy versenyképes maradjon ez az ágazat. Ami a határidővel kapcsolatos kiegészítést illeti, ez fontos. Ami az ICAO fellépését illeti, ez rendkívül fontos. Ők garantálják a környezetvédelem és a gazdaság közötti egyensúlyt. De néhány elem még hiányzik a véleményből, a jelentésből, amit szeretném, hogyha jobban kiemelnénk. Először is én záventeni vagyok, tehát nagyon jól tudom, hogy milyen jelentősége lehet egy repülőtérnek helyi, de nemzeti szinten is. Ezért egyetértek azzal, hogy fontos megfelelő egyensúlyt találni a környezetvédelmi ambíciónk, és a között, hogy a repülőterek versenyképessége megmaradjon. Ezért tehát úgy gondolom, hogy ami a kibocsátási ETS-ek árverését illeti, a tiszta égbolt szabályozásból kimerül, hogy fontos, hogy a kutatások miatt versenyelőnyhöz jussanak hosszú távon. Közben ez nagyon fontos fegyver lehet a klímaváltozás elleni küzdelemben is. További eredményeket várnánk hosszú távon az ICAO-tól. Fontos, hogy vezérszerepet töltsön be a jövőben is, és nyomást gyakoroljon. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió és az általunk gyakorolt nyomás hozzájárult ahhoz, hogy konkrét eredményeket tudjunk elérni a Corsia modellel kapcsolatban. Fontos a tárgyalásokat végigvinni, de az is igaz, hogy olyan nemzetközi szervről beszélünk, ahol nem mindig könnyű döntést hozni. Ezért tartom fontosnak, hogy legyen egy B-terv is a kezünkben, hogy felkészüljünk minden esetőségre. Minden esetre nagy érdeklődéssel várom az együttműködést az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel is. Dalunde, the Greens. Thank you, Chair. Um... Dalunde képviselő. A klímaváltozás szorító helyzetében élünk, és bizony a Párizsi megállapodást követően is így van, ezért ezt javasoljuk, hogy 2021-től az EU-nak be kell vezetnie a kóziát a jelenlegi ETS rendszerben 50%-ot e, ki kell zárni, mindaddig, amíg a korziát nemzeti e, intézkedésekbe be, át nem veszik. A teljes e, klíma kihatását kell vizsgálnunk, és háromszor olyan mértékben járul hozzá az éghajlat változáshoz a légi közlekedés, mint más gazdasági ágazatok. A légi közlekedésnek saját felelősségét vállalni kell, nem szabad növelni a kibocsátást, ezért teljes mértékben egyetértünk a bizottsággal, hogy 2021-től a két rendszer párhuzamosan működhessen. A, a Jelenleg a térítésmentes kiosztás mennyiségénél Stockholm és Brüsszel között egy euró lenne a különbség, nemzetközi eh, légijáratnál 5 euró lenne. Még egy sokkal jelentősebb eh, eh, különbség esetében is megoldható lenne az, hogy a rendszer fenntartható legyen. Köszönöm szépen. A GUE részéről Szilikiotis képviselő úr elmondja, hogy célunk a légiközlekedés kibocsátásának csökkentése. Környezet védelme, ezért szigorúbb intézkedéseket kell alkalmaznunk a legnagyobb kibocsátók ellen, nem csak az EU-n belüli, hanem az EU-n kívüli légijáratok esetében. Csökkenteni kell az EU-n belüli légijáratok kibocsátását is. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy az Európai Unió kész legyen más célokat is beáldozni, például közegészségügyi megfontolásokat. Egész sor kritériumot szigorú körülmények között kell tehát kidolgozni. Hiszen az Európai Uniónak hozzá kell járulnia egy olyan világméretű mechanizmus kidolgozásához, végrehajtásához, amelynek célja nem csak és kizárólag a piac megfelelő működése, hanem egy olyan mechanizmusról van szó, amely a mindenek előtt a, a társadalom érdekeit szolgálja, a közegészségügyet jobbítja, és hatékonyan hozzájárul a kibocsátás csökkentéshez. Ez a GUE véleménye ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Jaromir nem szeretne hozzászólni. Lorenz Kraff asszony, aki a DJ Climate eh, eh, képviselője. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Mindenkinek szép délutánt kívánok. Köszönöm Langen előadó úrnak eh, a kiváló jelentését és az általános támogatottságot, amelyet élvez a bizottság. Köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak. Ahogyan önök is tudják, a bizottság javaslata a meglévő jogalkotási mandátumot követi. Az ICAO tavalyi állásfoglalását követi a Korzia kibocsátás kompenzációs és csökkentési rendszer amely tehát a nemzetközi ligi kibocsátások csökkentését célozza meg 2021 után. Nem ugyanolyan ö, nagyra törő ö, a korszia, mint amire ö, mi törekedtünk a tárgyalások során, de üdvözöljük a fejleményeket és azt is, hogy nemzetközi téren kívánjuk a kibocsátás csökkentést rendezni. Különösen a Párizsi COP21 megállapodás ismeretében, melynek szintén célja, többre van szükségünk a légi közlekedési ágazatból, jobban kell hozzájárulni a kibocsátás csökkentéshez. A tavalyi határozat egy első lépés az úton, mint ahogy többen is elmondták. Van még mit tenni, annak érdekében, hogy 2021-re a Korzia operatívvá működésképes, működőképessé váljon. Néhány aspektusról szólnék, még meg kell állapodnunk arról, hogy milyen szabályok mentén fogjuk a rendszert bevezetni. Egész sor szabályt kell összeállítanunk, számos fontos aspektussal kapcsolatban. Átláthatóság, elszámoltathatóság, a kompenzáció minősége, mind-mind olyan aspektusok, amelyeket szabályok mentén kell meghatározni, hiszen kulcsfontosságúak mind a hatékonyság, mind a rendszer teljessége szempontjából. Amikor majd oda eljutunk, akkor a végrehajtásra is bel, belföldi szinten és a résztvevő országok belföldi nemzeti végrehajtására is összpontosítanunk kell. Ismerjük a kontextust, segítenünk kell a jelenleg folyó tárgyalásokat az operatív váltétel szempontjából jelenlegi korlátozott hatály mentén. Ezzel rendelkezünk most úgy döntöttünk, hogy ugyanazon megközelítést követjük, mint annó, amikor a tavalyi ICAO közgyűlésen megszületett a határozat. Igen, fontos a javaslatból az a rész is, hogy a felülvizsgálat megtörténjen, amikor már világosan látjuk, hogy a Corsia, ICAO végrehajtása és partnerek általi végrehajtása harmadik országokban hogyan zajlik alapvető aspektusra szeretnék még a bizottság tollából származó meg, ö, javaslattal kapcsolatban elmondani. Az, hogy igen gyorsan kell eljárnunk a javaslat elfogadásával kapcsolatban, legkésőbb az év vége előtt szeretnénk a tárgyalásokat önökkel és a tanácssal is mm, rugalmasá tenni annak érdekében, hogy nehogy automatikusan a teljes hatály rendszeréhez lépjünk vissza. Másodszorban igen fontos, hogy a jelenlegi eltérés lehetővé teszi az EU számára a megfelelő eljárást az elkövetkező lépekben, a években a különböző nemzetközi fejlemények figyelembevételét, az ETS felülvizsgálatát ideértve az ilyen belüli eh, ETS aspektusok tanulmányozását. Alapos vizsgálat alá kell vetnünk az IKU helyzetet, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az EU-n belül milyen szükségletek merülnek föl, a légi közlekedés hozzájárulása tekintetében, amikor a 2020-as, 30-as célok elérését szolgáljuk. Mindezeket figyelembe kell vennünk. Úgy gondolom, hogy ezt meg fogjuk kellő időben tenni, minél korábban, annál jobb, amint tisztán látunk majd az ICAO, az ICAO részéről, elébe kell mennünk ezen felülvizsgálatnak és értékelésnek annak érdekében, hogy dönthessünk, hogy melyik opció mellett tesszük le voksunkat. Hiszen különböző opciók között kell majd döntenünk. Itt szeretném befejezni ezt az első körös egyeztetést, és természetesen nyitott vagyok további kérdésekre. Buzek elnök úr, záró gondolatok Bennett Lange részéről. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak és a bizottságnak is a támogatásért. Másodszorban a széndiokszid kibocsátása légiközlekedősben légiközlekedésben nő, 1990 óta, de az is igaz, hogy nemzetközi szinten meg háromszorozódott ez az ágazat. Ázsia és Európa között háromszoros a közlekedés És az, hogy más mechanizmusokat szavaztak meg, hogy a kilométerenként és utasonként kibocsátott széndiokszid szint az sokkal nagyobb, mint 30 ez is igaz, de most nem erről van szó. 15 éve, 2003-ban, amikor a széndiokszid kibocsátási rendszert bevezettük, azért nem volt sikeres, mert e, ezen túlmenően mindig voltak további egyéni kiegészítő intézkedések is. Hogyha csak simán kibocsátás kereskedelmi rendszer lett volna, sokkal egyszerűbb lett volna. 2012-ben bevontuk a légiközlekedést, és nagyon keményen kellett ezért küzdeni. Vita volt ebből a gazdasági ágazat ellenében is, és aztán rájöttük, hogy óriási versenytorzítási hatása van, hogyha nem nemzetközi szinten vezetjük be. A nemzetközi szinten a legfontosabb a bizottság szempontjából is az, hogy nemzetközi szinten tárgyaljanak és közös rendszert hozzanak létre. Ezért szeretnék köszönetet mondani, ami a klímavédelmi célokat illeti, egy kérdésem van. A bizottságnak miért volt még egy fél, év, fél évre szüksége ahhoz, hogy 2016. október 6-a óta már valójában le is járt ez a határidő. Túlságosan későn jött a javaslatuk a bizottságtól. Nem nálunk volt túl hosszú a tárgyalás. De azzal egyetértek, hogy mindenképpen e, ezt a meghosszabbítást el kell érnünk, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen kollégák mindenkinek, minden árnyék előadónak, előadónak, Európai Bizottság képviselőasszonyának nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. A módosítók benyújtásának határideje június 1-e, 2017. június 1-e, három nap, hölgyeim és uraim, ez nem igazán hosszú idő, ennyi rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Napirend következő eh, ta, ö, eh, ö, eh, pontja az ITRE bizottság küldöttségének látogatása a Berec hivatalánál Rigában, Lettországban beszámoló. Nos, az ITRE három főből álló mm, küldöttséget küldött Rigába. A BEREK, vagy BEREC egy olyan Európai Uniós hivatal, vagy testület, amely a hírközlési szabályozókat foglalja magába. Az ITRE, a bizottság BEREK javaslatával foglalkozik. Tosenovszki úr a jelentés tévő, de sajnos ma nincs körünkben, ezért én szeretném meg kérni önöket, önt Erzen, hogy számoljon be nekünk a Lettországban tett rigai látogatásról. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Jérzsi. Köszönöm a lehetőséget a beszámolásra. Egyedül vagyok itt a teremben, úgyhogy csak saját véleményemet szeretném megosztani a látogatásról. A látogatás kellő időben történt. Miért? Azért, mert éppen most egy jogalkotási jelentés szerkesztése van éppen folyamatban, időben. Háromman látogattunk el az Itréből Rigába, a jelentéstevő és két árnyék előadó. Ezért volt rendkívül jó az időzítés. Azzal kezdeném, hogy nagy köszönetet mondjak a kiváló profi szervezésért, az ITRE ö, részéről. Rupert Wilkinson volt az, aki külön köszönetet érdemel. Csupán két nap állt rendelkezésünkre, és rendkívül sokat tanultunk igen fontos dolgokra került sor a két nap alatt Rigában. Azok a kollégák is, akik ma nincsenek körünkben, egyetértenek velem bizonyára. A benyomásunk az volt, hogy a Berek eh, hivatala eh, rendkívül profi, bár kicsiny méretében, a személyzet eh, kevés személyből áll, de a munkájuk rendkívül összetett, és egyre jelentősebbé válik majd a jövőben. Igazi profi dolgozók ők. Az volt még fontos és érdekes számunkra, hogy sokat tanultunk. Sokat tanultunk arról, hogy a berek hogyan is dolgozik, a prezentációik, előadásaik rendkívül ö, tartalmasak voltak. Sebastian Sochiano úrral is találkoztunk, az elnökkel, valamint a jövőbéli elnökkel, eh, Johannes Gungel úrral, aki a berek eh, véleményét osztotta meg velünk, és álláspontját. Ignéci László úrral is találkoztunk, aki a rigai ö, hivatal vezetője, igazgatója, hiszen első kézből kapott információt osztott meg velünk, nagyra értékeltük ezt. A jogalkotási aktus folyamatban van, amely valam, valamikor valószínű június-júliusban kerül majd elfogadásra idén. Erről is hallottunk. Magában a hivatalban találkoztunk a berek képviselőivel. Rendkívül jó a munka színvonala a berekben. Az egyik legnagyobb teljesítménye a hivatalnak az volt, hogy egy szavazati rendszert hozott létre, amikor komplex döntéshozatalra kell, hogy sor kerüljen a testületen belül. Az ahol az egyéni nemzeti szabályozók maximális semlegességgel kell, hogy szavazzanak. Számos kérdést tehetünk föl a jövőbéli koncepcióról, amely most már kifejezetten a bizottság javaslatában is szerepel. Ott azt hallottuk Rigában, hogy a kettős duális ö, tárgyalási rendszer jól működő rendszer. A függetlenség szintje magas, és hogy ezen a duális rendszeren nem kell változtatni. Azért nem, mert az ilyen változásnak negatív kihatásai lehetnének a nemzeti szabályozói hatóságé döntéshozatalra. Tudatában vagyok annak, hogy rendkívül szakmai, profi volt a szervezés, és maga a szervezet is az. Semmi olyat nem szabad tennünk tehát, amely a jelenlegi működésre kedvezőtlenül hatna. Mint már említettem, kellő időben, kellő helyen jártunk. Számos fontos, üzenetértékű információt kaptunk, és ezt majd a jogalkotási dokumentumban is tükröztetjük. Köszönöm szépen. Konstanz Krél talán. Strożnie regulować, bo jest to, bo jest to jednak e, Eh, Sajnos. Ugyanis az ügynökség, olyan ügynökségről van szó, amely egy testület, amely jól működik. És mindent megtesz, amit csak tud, annak érdekében, hogy a jövő szempontjából fontos ö, eh, cselekvéseket megtegyen. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy bemutatta a véleményét, illetve ezt a rendkívül érdekes missziót a Rigába, és akkor át is térnék az angolra. Tehát folytassuk a következő napirendi pontunkkal. Kudicka asszony, Kebezon Ruiz, Vierink Matthias Dalunde képviselők, Dalunde úr egyetlen egy férfiként ott volt, tehát önök ötön, öten Mm, voltak Németországban és Lengyelországban. Kebezon Ruiz asszonytól kérdezném, hogy tudná mondani pár szót a lengyel-német utazásról. Köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden beszámolnék akkor erről a misszióról. A jelentésről majd a 2020-as jelentésről majd fogunk szavazni. Ez volt ennek a, jelent, ez volt ennek a missziónak a a célja, amely minden tevő számára nagyon jó volt, ugyanis így konkrétabban el tudtunk, kép, el tudtuk gondolni, hogy hogyan kell kialakítani ezt a jelentést. Elmentünk Berlinbe, ahol megnéztük, hogy az állam, illetve a magántőke nagy konzorciumban, hogy konzorciumokban hogyan is működik együtt. Ezen kívül azt is láthattuk, hogy milyen nehézségek merülnek fel. Melyik szereplőnek milyen nehézsége merül fel, hogyha valaki a Horizont 2020-ban szeretne részt venni. Köszönöm ezt a berlini programot, nagyon jó volt a szervezés. Megnéztük, megnéztünk egy repülőgép motorokat gyártó céget is, ez a Clean Sky tiszta égbolt programba illeszkedik bele. Fontos kutatási, innovációs területeket tudtunk így lefedni, megnéztük, hogy a széndiokszid kibocsátást hogyan lehet csökkenteni. A Bombardier-nak is szeretnék gratulálni, amely a amely Berlinben található, és 60 országban dolgozik, 60 országban van jelen, miről is beszélünk? Szerintem, pont, szerintem fontos hogy erről beszélni. Beszéltünk arról, hogy az állam, illetve a magánszféra hogyan tudnak együttműködni. Beszéltünk a repülési szektorról, arról, hogy a hogy arról, hogy ez az állam, magánszféra együttműködése milyen sikereket tud elérni, az egyetemeket hogyan tudjuk bevonni a munkába. A Clean Sky 2-ről is beszéltünk már, a regionális alapokról, arról, hogy a Clean Sky-jal milyen eredményeket lehet elérni, az egyetértési megállapodások hogyan működnek. Beszéltünk a termékkialakítási, kutatási ciklusokról, valamint a Brexitről is, a Brexit hatásairól, az ipar finanszírozásáról, a magánszféráról, a nemzeti tervek fontosságáról, arról, hogy mennyire fontos hozzáférni az adatokhoz. Beszéltünk a több éves pénzügyi keretről, a magántőke bevonásról a több éves pénzügyi keret keretében, beszéltünk a Clean Sky 3 technológiákról is. Aztán pedig Lengyelországban jártunk, ahol is felkerestünk egy egyetemet, egy amerikai finanszírozású egyetemet. Az első értekezletünk során az IC esetekről beszéltünk, illetve az innováció területén azokról az együttműködésekről, ahol is a magántőke, illetve az állami tőke együtt jelennek meg. Egészségügyi kérdéseket is boncolgattunk, világ egészségügyi kérdésekről, arról, hogy milyen kihívások merülnek fel, például az ivóvízhez való hozzáférés, illetve a demográfiai kérdések. A második értekezletünkön pedig a részvételről beszéltünk, arról, hogy a partnerségi kapcsolatokat hogyan kell erősíteni. Beszéltünk arról is, hogy bizonyos tevékenységekhez mennyire nehéz hozzáférni. Vannak olyan országok, amelyekben a Horizont 2020-ban való részvételi arány igencsak alacsony a kutatás, kutatói központoknak az együtt a vezetőivel is folytatunk eszmecserét, valamint az egyetemek képviselőivel is meghallgattuk az ő véleményüket is. Említettük, hogy a program mennyire összetett, ezt kiemeltük, még mindig túl összetett ez a program, annak ellenére, hogy vannak előrelépések. Ennek ellenére még mindig túlságosan összetett, ez a program arra panaszkodtak a résztvevők. Miről beszéltünk még? Arról, hogy a résztvevőknek a, a résztvevők földrajzilag túlságosan koncentráltak, talán jó lenne más régiókat is bevonni, erről is beszéltünk. Valamint arról is, hogy nagyobb hálózatokra lenne szükség, több szereplő előtt kellene megnyitni a kaput, és így tudnánk a keretprogramban való részvételi arányt növelni, és több résztvevőt bevonni ezekbe a programokba. Ezen kívül más kérdésekre is kitértünk, más problémákra, más témákra is, de ezt majd látják a holnapi jelentésben. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, képviselőasszony. Hogyha megengedi, akkor elmondanám, hogy ön a jelentéstevő a Horizont 2020 félidős felülvizsgálatáról szóló jelentésnek a jelentéstevője. Úgyhogy remélem, hogy ezek a látogatások rendkívül nagy segítséget jelentenek önnek, illetve az árnyék előadóknak is a munkában. Tosanovszki úrnak is ezt mondanám, aki szintén egy az új berek rendelettel kapcsolatos jelentésnek a jelentéstevője. Holnap, kedves kollégák, holnap folytatjuk. 9 órakor a koordinátorok ülésével kezdünk, majd pedig 10 órakor szavazunk az ITRE szakbizottságban. Úgyhogy 10-kor találkozunk mindenkivel. Köszönöm. That's it.